Je. S'il vous plaît. Allez, allez. Oh. Ricardo. Ricardo. Először is uh, időt adok a tolmácsoknak, hogy felolvassák a szöveget. már bizonyára tudják fejből is. tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egy oldalon ráig kényszerített új munkakörülmények miatt munkahogyi vitában állnak a vezetőséggel. A, sajnos 37 napja folytatjuk ezt a sztrájk figyelmeztetést, és a mai napon is csak a megadott időpontig 12.30-ig tudjuk biztosítani a tolmácsolást. Paco Milanmon. Paco Milanmon urak, az utolsó. Egyébként meg győztünk. Először is elfogadjuk a napirendet, ha mindenki egyetért vele. Sajnos ma délután nem tudok itt lenni. Lina Ástrom kolléga fog elnökölni. Hol is van? Lina fog elnökölni dél, délután svédül. Egyetértenek a napi rendel, vagy ez problémát jelent valakinek? Nem, akkor uh, átérünk a következő napi rendi pontra. Először is üdvözölnöm kell egy látogatói csoportot, de nem látom őket. Minden esetre üdvözlöm azokat a kollégákat, Kok, Van akik bejöttek szavazni, Madame Klun, ugye, köszönöm, Vim. Mielőtt átérünk a szavazásra, a június 11-e jegyzőkönyv elfogadását kérem. Kérdezem, hogy van-e megjegyzés, nincs. Akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadtuk. És most rá is térünk a szavazásra. Claudia Montero de Gera az előadás a jelentés készítője, készen állunk a szavazásra. Kérdezem, hogy van-e olyan, akinek nincs itt a szavazókártyája? Izabel. De Izabel sincs itt. Ez nem okoz problémát ez a jelentés. A hajókra származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadó létesítményekről szóló jelentés. Akkor várjunk pár percet. Vagy keresük őt meg. Nem, hát kezdjük meg a szavazást, sajnálom. Kezdjük meg. Elég meg is dövött van. Elég meg is dövött. C'est pas vrai. Elle est où ma liste de vote Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle m'a fait Voilà. Alors, il y a des amendements qui vannak olyan módosítók, amelyek nem befogadhatók, ezért már is a hatosról szavazunk először. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as módosító nem, okafogyott. 35-ös Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 13-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 47-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 48-as, nem, 15-ös, mert kettő okafogyott, 15-ös, 15-ös, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 50-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 51-es, részenkénti szavazás, első rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, Második rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a preambulumokra térünk át. Egyes preambulumpont, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 24-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 25-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, ezt is elutasítottuk. 26-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 27-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 3-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 28-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 29-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 30-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3-as kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Végső szavazásra, a jelentésről Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak, akik bejöttek szavazni. Szabadok, ha úgy gondolják. Hello. Bon, qu'on fasse le mercato là rapidement là. Kérem, hogy aki ki megy a teremből, az gyorsan tegye meg. C'est comment son prénom, Nicolas Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. C'est Rosa. Ouais. Bon, et les, les amis, installez-vous là barátaim, aki marad, az foglaljon helyet. Alors, avant, avant de commencer le, mielőtt megkezdjük a jelentésnek a tárgyalását, Szeretném Rosa Tomasicsot üdvözölni. Kérem álljon föl. Föl tudna állni egy pillanatra? Hogy mindenki tudjon gratulálni. Hello. Hello. on a, on a maillot de la Croatie. Est-ce qu'on a un maillot de la Grande A horvátországi uh, jelmezben jelent meg. Kérdezem, hogy Nagy-Britannia nem angol mezben van-e valaki? Nincs. Hát akkor Horvátországot fogjuk támogatni. Köszönöm. A Brexit miatt Horvátországnak drukkolunk. Bye-bye a angoloknak. Kedves kollégák, most egy kicsit komolyabbak kell, hogy legyünk. néppárti hölgy. nyugati vizek, szomszédos vizek halállományára és ezen állományok halászatára vonatkozó több éves tervről fogunk beszélni. A bizottság már 2018. március 23-án fogadta el a jogalkotási javaslatát. A néppárt kapta meg a véleménykészítés lehetőségét, jelentéskészítés lehetőségét, én vagyok az előadó. Áprilisban eszmecserét folytattunk, és ma folytatjuk ezt az eszmecserét és most bemutatom a jelentéstervezetet. Akkor előadóként én megmutatom a jelentést természetesen, addig ugye felfüggesztem elnöki tevékenységemet, és ezt követően az árnyék előadók és a többi képviselő is megkaphatják a szót. Mindenki megkapta ezt a rendelettel kapcsolatos jelentésemet, ugye a nyugati vízek, tehát ez az Atlanti óceán és a Lamas csatorna területe. Ahogy több alkalommal is elmondtam, az egyes intézmények gyorsan szeretnék előre vinni ezt a témát, ezt a dossziét. Azt szeretnénk, hogy a Brexit előtt a közösségi aki része lehessen ez a rendelet, hiszen itt a brit vizeket is érint ez a téma. Természetesen nem akármilyen áron fogunk előre menni, tiszteletben kell tartani a tárgyalási folyamatot. Ahogy tudják, már két tervvel kapcsolatosan van ilyen tapasztalatunk. A balti tenger az egyik, a másik az északi tengerre vonatkozik. A tárgyalás nagyon hosszú volt, a két említett terv esetében hosszú és bonyolult, de mégis lezárultak. Minden esetre jelenleg az egyes intézmények egy általános tervet állítottak föl. Ezek a tervek halászati tervek nagyon jó eszközök, két igénynek felelnek meg a tervezhetőség és a regionalizáció. A halászat, akár professzionális, akár hobbi halászatról van szó, fontos, hogy előre láthassák a terveket, hiszen decemberben még nem tudják a halászok, hogy mennyit tudnak halászni a következő évben, illetve a források tekintetében is ugyanez igaz. Ezért fontos, hogy helyre lehessen állítani az állományokat, és így a fenntartható halászati mennyiségeket ki tudjuk használni. Specifikus jellege van az egyes régióknak. Nem lehet általános halászati intézkedéseket elfogadni a földközi tengerre, az atlanti tengerre, északi tengerre, balti tengerre, mert mindegyiknek megvan a, megvannak a sajátosságai, ismerni kell a területet a halászati terv két elvnek kell, hogy megfeleljen előreláthatóság és regionalizáció. Korábban is mondtam már, hogy a balti és az északi tenger esetében a több éves terv alapján tudunk most dolgozni ezen terület esetén, illetve javítani is tudjuk ezeket a terveket. Bono képviselőt szeretném üdvözölni. Először is a parlamentárs jogalkotó, kedves Joao, nagyon fontos számomra is a parlament szerepe. Dinamikus változásokat, változások érint ezt a területet, a mortalitást figyelembe kell venni, és fontos a tudományos vélemények figyelembevétele a tanácsi döntésnél is. Ezért én azt javaslom, javaslok egy sor intézkedést, amivel korrigálni lehet ezt a problémát. Másodszorban oda kell arra figyelni, hogy ne alakuljon ki egy monopól a tudományos vélemények miatt általánosságban. Tudjuk, hogy problémához vezethetnek a monopolisztikus helyzetek. A intézményi szempontból több módosítást javaslok. 2013-ban került bevezetésre ez az eszköz az új halászati politika keretében. Ennek a célja, hogy a halászati mennyiség, fenntartható halászati mennyiséggel tudjuk teljesíteni. 2019. márciustól lesz hatályos ez az új szabály, tehát csak 9 hónap áll rendelkezésünkre. Tudom azt, hogy 2020-ra érvényes lesz ez, akár a terve, akár a terv nélkül, és a halászati szektornak is ennek tudom, tudatában kell lennie. Tudjuk, hogy hosszas a jogalkotási folyamat, ez sajnos ez a mi problémánk és a bizottság problémája. El kell kerülni, hogy ez problémát okozzon a halászoknak, hiszen 9 hónapot kell még várniuk az új szabályokig. Nem várhatnak három évet egy ilyen új lehetőségre. Aztán új halfajokat is felsoroltam, nem lehet azt elfogadni, hogy állandóan sürgőségi intézkedéseket fogadunk el bizonyos fajoknál. Ez nem mindenképpen fontos az előreláthatóság és a programozási lehetőség. Nagyon fontos a kereskedelmi értéke ezeknek a halfajoknak. Egyébként pedig észak-dél közötti megosztást kell alkalmazni a 48. szélességi kör mentén. Véleményem szerint ez nem jó megoldás, az teljes területet le kell fedni. Továbbá a hobbi horgászatot is, halászatot is szeretném bevenni ebbe a tervbe, ott is szükség van az előreláthatóságra. Itt is hosszan, hossz, Szóval ideig érvényes tervre van szükség, tehát nem szenvedhet diszkriminációt a hobbi halászat. Tehát mindenképpen ezt is szeretné bevenni a tervbe. A professzionális halászoknak évente szükségük van az előreláthatóságra. Ugyanezt a rugalmaságot kell, hogy megadjuk a havi szinten a hobbi horgászok, hobbi halászok számára. Egy pilota projekt is indult ebben a témában. Egyéb intézkedések is szerepelnek a jelentésemben, de most nem akarok ebben részletesen belemenni az árnyék előadókkal és az összes kollégával együtt dolgozunk még a jelentésen, és most várom az önök megjegyzését ma délelőtt, de akár írásos megjegyzéseket is szívesen fogadok. Köszönöm a véleményüket, illetve köszönöm a figyelmet, és most meghallgatjuk a elnököt, képviselőt, képviselőelnököt, és a döntőst. Szerintem mi kerülünk be a döntőbe? Izabel, vagy elaludtál? Látom. Az árnyék előadókkal kezdjük. Ricardo Serra Santos, ahogy szokása szerint röviden fog fogalmazni. Prezsá, Alain, eu queria pedir-lhe... Kedves Alain, elnökként fordulnék hozzá, és kérném, hogy, hogy fogad gratulációmat a Kedeknek, mint előadónak szeretnék gratulálni. Az elvégzett munkához gratulálnék, a felállított menetrendhez, a több éves gazdálkodási terv a nyugati vizek és a szomszédos vizek hal állományaira vonatkozóan, nagyszerű véleménytervezet, és remélem, hogy ennek a területnek a sajátosságait sikerül majd ebben a dokumentumban megfelelőképpen megjeleníteni. Itt az 50 fok északi szél, 50 fokos szélességi kötő északra és délre, ugye történt a felosztás, és itt tovább erről beszéltél, közös halászati politika, megfelelő alapokat, ú alapokat rak le ahhoz, hogy a maximális fenntartható hozamat 20-30-ig megfelelőképpen tudjuk elérni, és, és kényes fajok esetében is megfelelő intézkedéseket irányoz elő, különösen itt a mélytengeri fajok tekintetében érdekes ez. Ami a módosítókat illeti, a, itt karalzátonyokra gondolunk, illetve a helyreállítási tervekre, mindezek nagyon fontos kérdések a legkülső területek számára. Mindig is nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy hogy megfelelően szabályozzuk az eszközöket, illetve hogy megfelelőképpen foglalkozzunk egyfelől a horogsoros halászhajókkal és a kis halászhajókkal is. Sajnos, mondja a képviselő, komoly zajok zavarják meg a az eszmecserét. Tehát akik ott a helyszínen foglalkoznak halászattal, nyilván az egyes fajok sajátosságával is jobban tisztában vannak, és ez hát számos fajt meghatároztak olyan fajokat is, amelyeket például csak bizonyos helyeken, az Azori szigetek menti vizeken halásznak. Ennek megfelelő technikai intézkedések kerültek bevezetésre, vannak tudományos vizsgálatok, amelyek azt mutatják, hogy ez az adott azori hal állomány eh, úgy tűnik, hogy helyreáll, és a halászati eredmények is megfelelőek most már a halászok számára azaz a közös házadi politika céljét úgy tűnik, hogy sikerül elérni. Aztán a kirakodási kötelezettség tekintetében fontos, hogy a több éves gazdálkodási tervek itt nagyon specifikus, konkrét szabályokat irányoznak elő, de kivételeknek is még némi mozgásteret hagynak. Olyan halfajták számára, amelyek visszadobás után is túlélnek, ezeket vissza kell dobni, hiszen még utána szaporodhatnak, és később újra kifoghatóvá válnak. A gorász, ez az azori hal, ez ezen kívül a viszkajai öbölben is ö, megjelenik. és itt az állományt sikerült helyreállítani. és úgy tűnik, hogy néhány faj visszadobása valóban nagyon hasznos lehet. Egy-egy állomány helyreállításában. És fontos, hogy itt viszont koherens terveket dolgozzunk ki. Akkor most megadom a szót a következő árnyék előadónak, tessék. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is elnézést kérek a késésért, mert későn érkeztem ma reggel. Elnök úr, előadó úr, Kadek, először is szeretnék köszönetet mondani a kiváló véleménytervezetért, és nagy örömmel tekintek a közös munka elébe önnel és az árnyék előadótársaimmal, hogy az év során még tovább javítsuk az eredeti bizottsági javaslatokat. Csak néhány pontra szeretnék kitérni. Szeretném az ön gondolatmenetét megérteni, a, a, különösen ami a hobbi horgászattal kapcsolatos szabályokat illeti. Amennyire én értem, ez egyelőre tagállami hatáskörbe tartozik, hogy a hobbi horgászattal kapcsolatban szabályokat fogalmazzon be, illetve hajtson végre. A hobbi horgászat tekintetében a szabályozás nagyon eltérő a tagállamokban. Az én hazámban, Skóciában szükség telenül is zaklatják a hobbi horgászokat, és ezen kívül pedig máshol nem megfelelően érvényesítik a szabályokat. Nagy örömmel látom azt, és az LCR e önmagában nagy örömmel látja azt, hogy a bizottság a javaslatban, a nyolcadik bekezdésben felvette azt, hogy a lehető legjobb tudományos tanácsra, konzultációra kell támaszkodni. Amikor egyes fajták tekintetében döntéseket hoznak, és az adott halászok megélhetését is érintő döntéseket hoznak. És amikor ön arról beszélt, hogy amikor olyan szervezetekről beszélt, mint a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács, akkor felmerült bennem a kérdés, hogy egyáltalán miért jelenik meg az a megfogalmazás, such as ISIS, tehát hogy mint az olyan szervezetek, mint a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács. Hát nincsen más ezzel egyenértékű szervezet. Éppen ezért kérem, hogy tisztelzek, hogy mégis mire gondolnak még, amikor ezt példaként hozzák fel. Mi lehet még ilyen kaliberű szervezet? Tehát milyen más szervezetekre gondolt az előadó, ez érdekelne. Aztán a másik dolog, lehet, hogy tudnom kéne ezt már, elnézést. 50-es, 52-es módosítót, hogyha megnézzük, a tanácsi döntések a halászati lehetőségekről vonatkozva, és a hatályba lépés után 7 évig lennének ezek érvényben. Van-e technikai okkal, hogy miért 7 év az érvényesség? Hát ez a parlamenti mandátumon túlmutató lehet. E, érdekelne válasz, de hát várom az árnyék előadó társaim módosítót, és akkor majd folytatjuk az eszmecserét erre vonatkozóan. Merci, Najmin. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni a tegnapi eredményhez továbbra is figyeljük, hogy kinek kell majd tapsolnunk a döntőben. Az első megjegyzéseink azok, hogy ugye fontos a halászati célok teljesítése egy megfelelő halászati tervel, egy olyan tervel, ami szolgálja a céljainkat. Célszerű, hogy két különböző területre vonatkozóan egy egységes terv álljon fel az administratív költségek csökkentése miatt, inkább bürokratikus kérdések miatt, és nem valós okok miatt, hiszen ezek eltérő területek, eltérő intézkedéseket igényelnek. Mindezt előre bocsátva szeretném elmondani, hogy természetesen egyetértünk ezekkel a célokkal a több éves halászati terv céljaival, és a fenntarthatósági célokkal, ami mindegyik aspektus szempontjából megjelenik. A tartalom tekintetében először is a javaslat olyan mechanizmusokat tartalmaz, amelyek meghatározzák a halászati lehetőséget, de csak rövid távon érvényesek ezek. lehet, hogy ez a legjobb megoldás. Egy általános elvet kell követni. Ugye amikor jobb tudományos adatok rendelkezésre, tudományos eredmények rendelkezésre állnak, majd akkor lehet, hogy érdemes másfajta javaslatot kidolgozni. Például jövőre érvényes halászati tervek, intézkedések pontosabb meghatározása. A halászati terv alkalmazása úgy gondolom az első eszmecserétől kezdve is beszéltünk a mortalitásról. Itt a rugalmassági kritériumot kell alkalmazni. Figyelembe kell venni a fluktuációt, ezek a kvóták évről évre változnak. Fontos a szektor biztonsága. Ma azt kell megvizsgálni, hogy ezt a problémát a jelentésben hogy tudjuk megfogalmazni és megoldani. A regionalizáció alapján meg lehetne vizsgálni azt, hogy a halászati szabályokat úgy alakítsuk ki, hogy jobban bevonjuk magát a szektort. Szerintem erre szükség van. A terv azért fontos, hogy megfelelő halászati rendszer alakuljon ki több éves időtartamra. Ezért egyetértünk a célral, a célokkal. Egyetértünk konkrétan ennek a több éves halászati tervnek a céljaival, de szerintem még erőfeszítéseket kell tenni, javítani kell a jelentést. Azért, hogy elkerüljük azt, hogy mindig csak rövid távon gondolkozzunk, mert ez bizonytalanságot okoz a szektor számára. Hosszú távú halászati tervre van szükség, de úgy, hogy az érdekelt felek hozzájárulhassanak a terv összeállításához. Nagyon sok jó gyakorlatot ismerünk. A szektor számára is fontos, hogy az egyes fajok állománya megfelelően alakuljon, pozitívan alakuljon. Ezért néhány módosító indítványom ezt fogja megfogalmazni a négyes cikkel kapcsolatban fogok módosító indítványt benyújtani, azért, hogy ha lehetséges, olyan jogalapot vonjunk be, amelyel a regionalizáció alapján lehet halászati szabályokat fölállítani. Erről mindig beszélünk, de nem fejlesztjük ki megfelelően. Talán ennek a tervnek a kapcsán most lehetőségünk lesz erre is. Köszönöm szépen. Ástrom képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm szépen előadó, kedves kollégák. Nagyon büszkén állíthatom, hogy a parlament nagyon ambíciózus álláspontot képviselt az eddig tetőalázott két gazdálkodási terv esetében is, a közös elszeti politika reformjának tekintetében, mind a balti, mind az északi tengeri terv esetében az egész parlament mandátummal uh, felruházott bennünket, Svalessa és Rodasz előadók kiváló munkát végeztek, és ragaszkodtak is a mandátumhoz. Éppen ezért úgy gondolom, a tanács az egyetlen továbbra is, amely a túlhalászatért hibáztatható, hiszen túl alacsony szinteket határozott meg. Most a nyugati vizek tekintetében azt látom, hogy az elnökünk Kadé úr teljesen a tanácsra hagyja ezt. Én úgy láttam, hogy itt nagyon alacsony ambíciókat látok, és eddig az csak a tanácsra volt, jellemző a maximális fenntartató hozam tekintetében nem szabad nekünk a tanács vonalát követnünk a hetedik módosító ellen kell szavaznunk, és ugyanúgy igaz ez a kirakodási kötelezettségre, ezt is teljes mértékben be kell tartanunk, nem szabad felégíteni, mi mindenképpen a felső altárokat el kell törölnünk, mert és hát én a támogatásukra számítok, ahogy a múltban is köszönöm. Köszönöm, Lina. Ulrike. Ja, Köszönöm szépen Ellen a javaslatot érdekes volt olvasni, így különösen örülök annak, hogy a szabadidős halászat is bekerült a tervezetbe, hiszen nem csak a konkurencia érinti a fogási lehetőségeket, hanem itt szólni kell az értékesítésről is. Hogyha a szabadidős halászok ugyanis értékesítik az általuk kifogat hagakat, akkor azt áron alul, a piaci áron alul teszik, és sokszor nem fizetnek adót. Tehát köszönöm, hogy ezt a témát is beleveted a jelentésbe, és még két kérdésem lenne. A 25-ös módosító indítvány arról szól, hogy három éves időszak legyen bevezetve. Nem foglalkoztál ebben a javaslatodban, és itt a kifogási lehetőségeknek a progresszív kiigazításáról is szó van a halászati mortalitást kívánjuk ezzel korlátozni. Az lenne a kérdésem, hogy itt a progresszív kiigazításoknak, módosításoknak nem indítjuk el egy végtelen folyamatát. Hogyha három évet javasolunk, akkor van-e ennek értelme, van -e ennek valamilyen célja, ez számomra nem teljesen világos ezen kívül te magad is mondtad a válaszodban, az a feladatunk, hogy 2020-ig rendbe hozzuk az egész területet, és nem 2023-ig. Ehm, nyilván erre megvan a jó okunk a halászok szemszögéből. Ehm, a közös halászati politikában világosan lefektettük, meddig akarunk elmenni. A második kérdésem pedig az 51-es módosító indítvány azt javasolja, hogy a bizottság a parlamentet tájékoztassa arról, hogyha a kifogási halászati lehetőségek jelentős módosítása e, merül fel. A tájékoztatás mindig jó dolog, ebben egyetértek veled, de a kérdésem az, vagy azon gondolkozom, hogy az Európai Parlament egy ilyen tájékoztatás esetén mit lép mi csak tájékoztatást kapunk, vagy akkor valami fajta döntést is kell hoznunk. Tehát ennek a, az ilyenfajta előírásnak azért mégis valamilyen célja kell, hogy legyen, és számomra nem volt teljesen világos, hogy milyen irányba megyünk akkor tovább. Egyebekben az irodám, én és a munkatársaim még intenzíven fogunk foglalkozni a jelentés tervezetével, és természetesen módosító indítványokat fogunk benyújtani, de ennek a célja a végén mégiscsak az kell, hogy legyen, és az lesz, hogy a végén egy jó minőségű jelentésünk legyen. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Ulrike. Köszönöm szépen, Ulrike, Clara, Aguilera. Köszönöm, nem várj egy pillanatra, mondja az elnök. Egy megjegyzésem lenne. A koordinátori ülésen fölmerült a kádiszi látogatás. Persze semmi köze ennek a jelentéshez, csak most fölvettem az elnöki sapkámat, úgyhogy évvégén vagy februárban megyünk Kádiszba. Rendben, most már mondhatod a véleményedet. Nagyon jó. El kellett halasztani ezt a látogatást, de remélem, hogy tényleg eljutunk Kádiszba. Elnök úr és előadó úr, Szeretnék gratulálni önnek. Jó a jelentés. Jó kiinduló pont a parlament véleményének kialakításához. Néhány pontosítást szeretnék elmondani. Az igaz, hogy a ö, szabadidős halászat szerepel benne, de korlátozza a bizottság pozícióját. A bizottság a javaslatában részletesebben beveszi a szabadidős halászatot és horgászatot. Az ön módosítója az kicsit korlátozó jellegű. Az én véleményem az, hogy a szabadidős halászat és horgászat szerepelnie kell ennek a szektornak is a tervben, és ennek jelentős a hatása. Az igaz, hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozik, és nem közösségi kompetencia de itt halászati forrásokról beszélünk, ezért fontos a hatása ennek a fajta halászatnak és horgászatnak is, például a földközi tenger esetében, de más esetben is mindenképpen figyelembe kell ezt venni, és e, itt is ellenőrzésre, különös intézkedésekre van szükség. A három éves terv a fenntartható hozam esetén, ez észszerűnek tűnik. Viszont nagyon bonyolult ezt 2020-ra elérni, egy olyan hálászati terve, amelyet 2018 márciusban fogadunk el, egy olyan vitával, egy ugyan nagyon gyorsan elkészített jelentéssel, ami persze rendben van, és 2018 júliusra tettük ezt át tehát 2019 az egyetlen év, ami itt rendelkezésre állna, ezért azt elvárni, ami itt kötelezettségként szerepel a maximális elér, fenntartható hozamot 2020-ra elérni, ez nagyon bonyolult. Az ön javaslata három évre vonatkozóan kiegyensúlyozottnak tűnik a számomra, lehetségesnek tűnik. Megfelelőnek tűnik a számomra a parlament szerepének a megerősítése is. És a módosító indítvány tekintetében a tudományos testület az fontos, de nem ez az egyetlen tudományos testület. Egyetértek az ön javaslatával, hogy fontos ennek a testületnek a szerepe, de nem ez az egyetlen ilyen tudományos testület. Végül Aggályosnak tartom továbbra is a hazának és Franciaországnak is fontos ez a terv a, a ég hatása lesz ennek a tervnek is. Két nagyon eltérő zónáról van szó, és ezt egy terv keretében akarjuk kezelni, ez számunkra aggályos. A végeredménynek meglátjuk, milyen hatása lesz, meglátjuk, hogy alakul ki ez a végeredmény. Biztos, hogy jó az intézkedés, de azért aggályosnak tartjuk azt, hogy az északi és a déli, délnyugati területet egy ernyő alá veszi. A, a végső párhuzamos kezelés szerintem nem lehetséges. Most dolgozunk a következő terven. A tervet végre kell haj, ha, hajtani, Figyelembe kell venni az egyes régiók sajátosságait, az Atlanti és a földközi tengeri helyzetet. Lehet, hogy jó lenne a végső párhuzamos kezelést bevenni ebbe a halászati tervbe is. Köszönöm, Klára. Antonio. Presidente. Szeretnék gratulálni. Nem, és a francia győzelemhez, hiszen a belga csapat volt a legjobb. De, mint a fociban mindig, nem mindig a legjobb csapat győzedelmeskedik. Viszont gratulálnék ez a véleménytervezethez. Számos szervezet, egy portugál szervezet is jelezte, hogy bizonyos halfajták ezen a területen veszélyben vannak, és figyelme kell venni a halászat hatását bizonyos fajtákra. A korallok esetében és veszély áll fenn, illetve például a teknősöket is veszély fenyegeti, és a bizottságnak figyelme kell vennie ezeket a szempontokat is. Amikor előre tervezünk helyzeteket, akkor bizony előzetesen el tudjuk már költséghatékonyan kerülni a negatív hatásokat és egy környezetvédelmi katasztrófát is meg tudunk adott esetben előzni eh, egy adott területen. Arról tájékoztattak, hogy a tervet módosítani kívánják olyan irányba, hogy specifikus intézkedéseket tartalmazzon bizonyos sajátos ökoszisztémákra vonatkozóan. Ezt meg fogom még részletesen vizsgálni, és erre vonatkozóan én módosítót is fogok valószínűleg benyújtani. Köszönöm, kedves Antonio. A futballban az a lényeg, hogy egyre több gólt lőjünk, mint a másik csapat. Ennyi. A Lényeg, hogy egyre több gólt lőjünk, mint a másik. A többi nem számít. És a politikában is ez így van. Elég, hogyha egy szavazattal többet kapunk, mint a többiek. Páko, kicsit komolyabban. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a fotball eredményhez, gratulálok sorához, de a jelentéshez is szeretnék gratulálni. Nagyon fontos ez a terv Európa számára és a spanyol flotta számára is hiszen ezek a nyugati vizek rendkívül fontosak számunkra. Én úgy gondolom, hogy már sokszor elhangzottak ezek a vélemények itt. Jó lett volna, hogyha két külön tervről beszélhetnénk. Eltérő területek, eltérő vizet, eltérő régiók, de azt is megértem, hogy kevés az idő, és rövid idő alatt jobb egy terven dolgozni, mint hogyha egyen sem dolgoznánk. Pragmatikusak kell, hogy legyünk tiszteletben kell tartani ezzel együtt az egyes területek specifikus jellemzőit. Nem megyek bele abba, hogy mivel értek egyet, az önjelentésével és a bizottság javaslatával, hanem azokra a témákra koncentrálnék, ahol szerintem véleményeltérésünk van. Egyrészt a bizottsági javaslat esetében, másrészt a jelentések kapcsolatban. Az egyesik négyes pontjában hiányzik szerintem egy bizonyos faj. Spanyolország számára, Galícia számára ez fontos, ott többféle módon történik ennek a halászata. és eh, látom, hogy teljesen az összes zónára ki akarja bővíteni ezt az intézkedést az előadó, és ezzel nem tudok egyetérteni. érteni. Aztán a mélytengeri állományokkal foglalkozik a tervezet. A bizottság javaslatában viszont nem csak a mélytengeri, hanem az összes faj szerepel. Persze fontos, hogy legyenek olyan szabályok, amelyek az összes fajra érvényesek. Hogyha csak a mélytengeri fajokra koncentrálunk, akkor fölmerülnek a kérdések, például a ö, kirakási, rakodási kötelezettség. Úgy gondolom, hogy a bizottság nem jobb lenne, hogyha nem csak a mélytengeri készletekre és a halállományra koncentrálna. Egy másik megjegyzésem, nem igazán értem azt a lehetőséget, hogy egyedi kvótákat alakítsunk ki a, a egyes halászhajókra vonatkozóan, ami az előadó javasol. A spanyol jog alapján nincs lehetőség megkülönböztetést alkalmazni az egyes halászajok között. A jelenlegi módosító szövege alapján azt hibásan is lehetne értelmezni ebből a szempontból. Aztán most inkább a bizottsági javaslattal kapcsolatos a következő megjegyzésem. Szerintem nem csak a környezeti szempontokat kell figyelembe venni, hanem ki kell emelni a szociális-gazdasági szerepét a halászati tevékenységnek. Ez az alaprendelet kettes cikkében szerepel. Tehát nem koncentrálhatunk egy célra, és nem felejthetjük el a többi célt. Egyensúlyra van szükség itt a célok tekintetében, ahogy ezt az alaprendelet is hangsúlyozza. Végül van néhány kisebb hiba a bizottsági javaslatban, vannak olyan fajnevek és számok, amelyek nem megfelelőek. Szeretném majd fölkérni a bizottságot arra, hogy javítsa ki ezeket a részletkérdéseket. Ezek csak kisebb hibák, de ezekkel is kell, hogy foglalkozzunk. Merci beaucoup, Baku. Köszönöm szépen. Werner Kuhn. Köszönöm szépen. Félicitations, mon cher. Gratulálok, Gratulálok a jó eredményhez. Ugyanakkor jó bíróra is van szükség, nem csak gólt kell tudni lőni. És hogyha valaki a büntetőt ugye félrenézi, de hát mégiscsak ez volt a jobbik csapat. De vissza a témánkhoz. Az előző években már voltak itt menedzsmenttervek különböző halfajokra vonatkozóan, és ezek alapján aztán a balti tengerre, az északi tengerre, és most a nyugati vizekre is több éves terveket dolgoztunk ki. Ezek elméleti tervek, amelyek aztán most kerülnek gyakorlati alkalmazásra. Tehát fontos, hogy azok a tapasztalatok, amiket most szerzünk a balti-tengeri terv végrehajtása során, lehetőség szerint a következő, az újabb többéves tervekbe belekerüljenek. Ez számomra egy nagyon fontos pont annak idején a balti tengeri terv esetén, illetve az északi tengeri terv esetén sem tudtunk abban egyetérteni, hogy a azok a tudományos szakértői vélemények, akár az ICS készíti, akár mások, miért tartalmaznak plusz-minusz 20%-os, vagy ehhez hasonló nagymértékű tűréshatárokat, eltéréseket. Hatalmas ingadozás volt, ami a, a takokat, tehát a teljes halászható mennyiségeket illeti. Egyik évben 17 ezer tonnáról van szó, ebben az évben pedig gyakorlatilag teljes halászati tilalomról van szó. Aztán megint megengedik a halászatot. Ugyanez volt a tükehal esetében is például. A következő évben 250%-os emelés is lehet akár a kvótáknál. Tehát úgy gondolom, hogy szükséges lenne ezeket, a, ezeket az ingadozásokat valami fajta tűréshatár vagy, vagy, vagy tartalék eh, formájában bevenni a tervekben. Ezt így gondolják egyébként a tudósok is. A tervezési biztonság a halász vállalkozások részéről ugyanis ezt követeli meg nem lehet az, hogy egyszer csak nulláról 100%-ra emeljük a kvótákat, aztán a következő évben megint nullára csökkentjük őket. Tehát jó lenne, hogyha itt, itt egy megfelelő értéket határoznánk meg, és mindezt tennénk a balti tengeri terv végrehajtásából származó tapasztalatok alapján. Itt megváltoztatták a számítási metódust, és egy halászati tilalmat mondtak ki, ez számukra teljesen elfogadhatatlan jó lenne, hogyha a legmagasabb szinten is összehasonlítanák a különböző tudományos szakértői véleményeket, hogy a lehető legoptimálisabb terveket dolgozzuk ki. Annyi, Schreiber. Ja, voorzitter, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki a fociról kezd el beszélni, hogyha a fociról van szó, akkor én mindig egy dolgot mondok, nyugtával dicsérd a napot, szóval még bármi megtörténhet, de remélem jó lesz aztán a végeredmény. Most azonban a javaslatról van szó. Én csatlakozom Werner Kuhnnak a javaslatához teljes mértében. Itt a tervezési biztonság az, ami fontos. Ez egy nagyon fontos pont. Támogatom a halászattal kapcsolatos megjegyzéseidet, és még egy dolog van itt a regionalizációnak a kérdése. Itt nem csak halászatról van szó, hanem itt a parlamentben elfogadtuk az éghajlatvédelmi javaslatot is és ezt a halászati politikában is támogatni kell. Itt van például a... Ez egy nagyon fontos szektor a halászat, tehát erre nagyon oda kell figyelni. A holland tapasztalat ezzel kapcsolatban az, hogy nem jó irányban mennek a dolgok. Itt volt például a habitat irányelv, az élőhelyekkel kapcsolatos irányelv, ott is voltak problémák, de itt a regionalizáció az nagyon fontos. Az én kérdésem önhöz előadóként az lenne, hogy ugye bár nincsen monopól helyzetben az ISS, mire gondol ezzel? Én nem igazán értem, hogy ez miért került bele a tervezetbe. Kérem ezzel kapcsolatban nagyon magyarázatot. Ez volt az egyetlen kérdés a részemről. Jed, nagyon Köszönöm, Adi. I'm going to keep it brief, just one or two comments. Rövid csak egy-két észrevétel egyetértek az előttem szólóhoz, hogy fontos a halászatokat, az érdek, hát feleket valóban bevonni, hogy ők is befolyásolhassák, hiszen őket érinti, és akkor néhány fontos pont az egyes cikk alatt felsorolt hal állományok tekintetében érdekes, hogy nem érthető, hogy miért kerül be bizonyos néhány bizonyos halállomány, mások pedig nem és a farkas sugérnek a felvétele is fontos, tehát tudják, hogy jelenleg nem nincs kereskedelmi ö, fogása e tekintetben Írország partjainál, és, és nincsen sem tak ö, erre a farra teljes kifogató mennyiség, ugyanakkor a mélytengeri fajtákat nem kellene felvenni a listára, és tudjuk, hogy más tagállamok is kértek tájékoztatást a menetrendre vonatkozóan, illetve az ISIS-től kérték az FMF tartományok meghatározását, és a tervhatás körén belül úgy tűnik, hogy itt nagy a hiánya a tájékoztatás tekintetében, és itt úgy tűnik, hogy bizonyos halállományokat nem akarnak most felvenni a listára, pedig ez nem tükrözi feltétlenül azt, hogy jelenleg a halászat és a kereskedelmi fogások hogyan néznek ki, és, és úgy gondolom, hogy előttem sem mondták, hogy a hobbi horgászatnak és továbbra is a tagállami hatáskörbe kellene tartozni. Köszönöm. Merci, Liad. Köszönöm szépen. Azt gondolom, mindenki elmondhatta a véleményét. A bizottságnak adom meg a szót. Szeretne hozzászólni? Köszönöm, elnök úr szeretnék köszönetet mondani azért, hogy gyorsan készítette el a jelentést. Azt is örömmel fogadjuk, hogy a jelentés alapján, illetve a mai hozzászólások alapján azt mondhatjuk, hogy általában nem vonják kétségbe magát a tervet, az egységes tervet a nyugati vizekre vonatkozóan, ahogy tudják, ez egy kompromisszum eredménye az északi tengerrel kapcsolatos tervehez hasonlóan. A vegyes halászat rugalmas kezelésére van szükség a fenntartható hozamok alapján. Ahogy hangsúlyoztam, akkor, amikor áprilisban bemutatták a, bemutattam a tervet, most is elmondanám, hogy nekünk nagyon fontos, hogy gyorsan el lehessen fogadni ezt a halászati tervet. Ezt most is megerősítöm. A fenntartható halászat érdekében történik ez, aztán azért, hogy a kirakodási kötelezettség végrehajtása is megfelelően történjen, továbbá az összes tagállami vállalkozás megfelelő és azonos szintű kezeléséhez is fontos ez. Itt ugye a nyugati vizek halászairól van szó. Ma végső állásfoglalást nem tudunk közzétenni a módosító indítványokkal kapcsolatban, ezeket részletesebben meg fogjuk még vizsgálni. Számunkra egyértelmű, hogy vannak olyan módosító indítványok, amelyek javíthatják a javaslatot, említek is néhány ilyet. A monopól kérdése, az ISS monopóliumnak a kérdése, ezt többen hangsúlyozták. A monopóliumról sokat beszéltünk már az északi tengeri témájú trialógusokon. A ISIS-nak a kompetenciája, felkészültsége alapján mm, fölmerült az, hogy veszélyes, hogyha kizárólag csak egy szervezetet állapítunk itt meg, vagy nevezünk itt meg, ezért támogatni tudjuk az ilyenfajta javaslatokat. A 33-as módosítót is tudjuk javasolni, amely a hobbi halászatra vonatkozik, szerintünk is ezt megfelelően be kell venni a tervezetbe. Több olyan módosító indítvány van, amely lényegi elemekkel foglalkozik, és a korábbi, korábbi a balti és északi tengeri tervekben is szerepelnek, és szerintünk ezek mód, ö, problémásak. Azokra a módosítókra gondolunk például, amely a három éves fenntartható hozamra vonatkoznak, ez a 7-es, 27-es és 49-es módosító. Az alaprendelettel is ellentétes a, a, a ellentétesek ezek a módosítók, hiszen 2020-as határidőről van szó a fenntartható hozam tekintetében. Egy olyan szabály felállítása, ami három év alatt progresszíven érni el a fenntartható hozamot, ez a tervezett 4-es és 7-es cikkében szerepel. Szerintünk ezek is veszélyesek bizonyos fajok esetén, ahol a három év az túl hosszú időszak ezek a fajta javaslatok, illetve egyéb javaslatok, amelyeket most ma délelőtt hallottam, például új szabályok bevezetése, kiegészítő szabályok bevezetése, hosszúbb, hosszabb időre vonatkozóan, a halálomány kezelésére vonatkozóan. Ez problémás lehet a villa vagy a állomány felső részére vonatkozóan. Ezek itt végig tárgyalásra kerültek már a balti tenger és az északi tenger esetén is, és veszélyes, hogyha ebbe az irányba mozdulunk el. Annyiban veszélyes, hogy ez jelentősen késleltetné az intézményi közi kompromisszum megszületését. 9-es és 29-es módosítót is szeretném említeni. Itt a szerepel, hogy korlátozott módon lehetne folytatni egy végső időszakra vonatkozóan a halászatot. Szerintünk ez megnyitja a lehetőséget az illegális halászat előtt. Problémásak ezek a módosítók a számunkra. Hasonló módon problémás számunkra az olyan módosító, amely 7 évre korlátozná a tervezett bizonyos intézkedéseit a halászati lehetőségek tekintetében. Fontosnak tartjuk, hogy értékelni kell a tervet, meg kell vizsgálni, hogy a tervezett eredményeket hozza. ezért is szerepel az értékelési határidő és terve ebben a bizottsági javaslatban. Fontos a végrehajtás, fontos, hogy megvalósítható, végrehajtható legyen a terv. A rugalmaság is természetesen fontos. A bizottság úgy gondolja, hogy mielőtt bizonyos intézkedéseket törölnénk, az előtt, ha erre fölmerülne az igény, akkor egy új intézkedést kell a törlendő helyébe kialakítani. Vannak olyan módosító indítványok, amelyekben a terv végrehajtásának a korlátozása szerepel a mélytengeri halakra vonatkozóan technikai jellegű mm, intézkedések ezek, 10-17-24-es módosítókról van szó. A bizottság javaslatát kontextusban kell vizsgálni. Az a lehetőség, és még egyszer mondom, az a lehetőség a tagállamok számára, hogy közös ajánlásokkal érjenek technikai intézkedések tekintetében nem mélytengeri fajok esetén a nyugati vizeken. Az ilyen cikk nélkül a tagállamok számára az egyetlen lehetőség, hogy ilyen ajánlással éljenek, az csak a 15-ös, az alaprendelet már felülvizsgált 15-ös cikke biztosítaná, de itt három éves felülvizsgálati lehetőség van. Tehát a kockázat az, hogy azok a tagállamok, amelyek technikai intézkedéseket kívánna bevezetni a bizonyos fajok esetében, nem lenne ehhez jogalapjuk. Lehet, hogy itt félreértés van, minden esetre nem értjük azt, hogy miért akarják megszüntetni a tagállamok számára ezt a lehetőséget. Elnök úr, tisztelt képviselők, ahogy látják, több módosítóindítványról még tárgyalni kell és a mostani elemzésem az csak részbeni értékű, hiszen még nem volt elég időnk, hogy részletesen megvizsgáljuk a módosító indítványokat. Köszönöm a figyelmüket. A munkatársaim és jó magam is a rendelkezésükre állunk, hogyha kérdések merülnek föl a szakbizottság ülés követően is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Klárk asszony az árnyék előadókat meghallgattuk, a képviselőket meghallgattuk, nem fogok minden kérdésre válaszolni, mert ez fárasztó lenne és bonyolult lenne. A módosító indítványokat úgyis meg fogjuk vizsgálni. Ezért néhány megjegyzéssel szeretnék élni. Szara Santo képviselő védett fajokról beszélt. Igen, ez fontos téma. Többen említették, a szabadidős halászatot. Ennek hatása van a forrásra, van gazdasági hatása is, ezért fontos, hogy figyelembe vegyük, akármilyen módon is történik ez. Ezt nagyon fontosnak tartom. Hasonló módon fölmerült az ISIS monopóliuma a Európai Bizottság vagy az európai intézmények szempontjából ugye fontos lenne, hogy más szervezeteket is találjanak. Ezt fontosnak tartom, mert például, hogyha az ISIS kor- korrekciójait alkalmazzuk, ugye előállhatok azzal, hogy például a szabadidős halászat esetében nincs, nem áll a rendelkezésükre elég adat, és ezért lehet, hogy hibásak azok az információk, amelyeket kapunk. És mindig veszélyes a monopolisztikus helyzet, mert senki nem fog és elélni az általuk közölt eredményekkel szemben. Ezért fontos lenne más szervezetek véleményét is meghallgatni. Bilbao képviselő és mások is beszéltek a négyes cikkről, Természetesen itt a módosító indítványokat majd részletesen meg kell vizsgálni. Lina Armstrong képviselő, persze nem csodálkozunk ezen, azt mondja, hogy ö, nem tudja elfogadni, hogy három évre meghosszabbítanánk a fenntartható hozam elérését. Más kolléga is mondta ezt, a, hogy ez az ambíció hiányát jelenteni. Nem, kedves kollégák, a terv egyáltalán nem mondható ambiciózus, vagy kevésé ambiciózusnak, hanem reális ez a terv. Vannak olyan fajok, ahol három évre van szükség. Majd mi fogjuk eldönteni a módosítók megtárgyalása során, hogy hogyan illesztjük ezt be a jelentésbe. Ulrike is beszélt a három éves fenntartható hozamelérésről, elérésről, ez a közös halászati politika és annak a reformja szempontjából is fontos. Úgy gondolom, hogy ezt a, ki kell alakítani, lesz három év vagy két év, az biztos, hogy nagyon nehéz elérni bizonyos fajok esetén a fenntartható hozamot a meghatározott határidőn belül. Erről majd még beszélünk. 51-es módosítóindítvány, indítvány, ezt is majd meg fogjuk vizsgálni. Klara, a hobbi, a szabadidős halászatról beszéltél te is, Narika Nikolaj képviselővel ő is elmagyarázta, hogy mennyire fontos ez a források és a gazdaság szempontjából. Kirakási kötelezettség például nem is tudjuk, tehát a professzionális halászatnál ez egyértelműen érvényes, de nem tudjuk, hogy a ö, szabadidős halászatnál ez hogy érvényesül. Sokféle irreális adatot hallottunk már. Antonio és jelezte, de most már nincs itt Antonio, akkor nem válaszolok a kérdésére, de természetesen figyelembe fogom venni a módosítóit. Paco, Milaman, több kérdést tett föl pragmatizmusra szükség van, a regionalizációt figyelembe kell venni, a Gaszkonyi öböl, az Atlanti óceán és a Lamas csatorna területe teljesen eltérő régiók. Beszéltél olyan szakmákról, ahol Ugye vannak olyan halászok, akik nagyon felelős halászatot folytatnak erre a témára, és oda kell, hogy majd figyeljünk. Werner. A hiba határól beszéltél, a tudományos intézmények esetén, itt 20%-ot említettél, Említettél is erre példát. Pontosan ez az egyik oka azért, hogy nem szabad a monopolisztikus helyzetet elfogadni. Több tudományos véleményt kell, hogy meghallgassunk a döntéshozatal előtt. Áni, a, válaszoltam már az ISIS kérdésre. Teljes mértékben egyetértek veled. A Hollandiára is gondolnunk kell igen, a megújuló energiaforrások nagyon fontosak, és fontos a környezeti hatása a halászatnak. A más képviselők is, akik most már elhagyták az ülést, ők is bizonyára benyújtják a módosító indítványokat, és azokat meg fogjuk tárgyalni. A bizottságot is meghallgattam, főleg a fenntartható hozam elérése és a alaprendelet kapcsolatáról beszéltek. Én még egyszer elmondanám, hogy a realizmus és a pragmatizmus alapján alakítottuk ki ezt a javaslatot. Nem azért, mert nekünk ez jó lenne, hanem azért, mert nagyon bonyolult elérni a fenntartható hozamot bizonyos halászati fajok, halászfajok, bizonyos szektorok esetében több időre van szükség a fenntartható hozam eléréséhez. Várom a módosító indítványaikat, amiket július 18-án 17 óráig nyújthatnak be. Az árnyék előadókkal együtt fogunk dolgozni a módosító indítványokon, és a bizottsághoz hasonlóan, ahogy én is mindig elszoktam mondani, hogy a társ jogalkotási elv alapján dolgozunk, a bizottság javaslattal áll elő, a parlament és a tanács intézkedik. A parlament a bizottsági ajánlás alapján dolgozik, ez globálisan jó, de bizonyos módosításokra van szükség, és a tanácsal kell majd egyeztetni, hogy a trialóguson megállapodásra tudjunk jutni. Kedves kollégák, ezt szerettem volna mondani. Természetesen azt is szeretném, hogy a munka úgy záruljon le, hogy még a Brexit végrehajtása előtt ez megtörténjen. Egyre inkább telik az idő, egyre inkább aggodom, hogy a, halá- a Brexit halászati része miatt. Tereza mélyasszony tett bizonyos nyilatkozatokat, azt mondva, hogy inkább idézőjelben soft Brexitet fog támogatni. Azért a halászat területén aggályos a helyzet, nagyon oda kell erre figyelnünk, a bizottságnak is és a parlamentnek is. Nem szabad azt megengedni, hogy a globális tárgyalások áldozatává váljon a halászati terület. Köszönetet szeretnék mondani a pontosításokért, várom a módosító indítványokat, azért, hogy az árnyék előadókkal együtt tudjunk dolgozni. Kedves kollégák, ha mindenki ezzel egyetért, akkor átérjünk a napirend következő pontjára. Most felvettem az elnöki kalapomat. Európai Unió 2009 évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. Aki szeretne elmenni, annak most adjuk egy kis időt, hogy kimenjen. Mes chers collègues. Kedves kollégák, tudom, hogy a költségvetés nem mindenkit lelkesít annyira, de, de hát, hogyha nincs elég pénz, annak sem örülünk. Tehát akkor az Európai Unió 2019 évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés összes szakasz az én véleménytervezetem témája. Téged ez nem érdekel? Maria? És bizottság is nagyon beszédes kedvében van. Siena. Pedig felhúztam neked direkt az osztrák nyakendőmet. Tehát, Május végén az Európai Bizottság a 2019-es költségvetési tervezetet előterjesztette, március 14-én volt eh, erről egy eszmecsere az illetékes előadóval, és van hét olyan pilotprojekt, amit a bizottsági javasolt, és július harmadikán megkapták az, ezekről a pilóta projektekről szóló értékelést a képviselők is. Van egy közös álláspont a forrásokról, és lehetőség szerint ez ma elfogadásra is kerül. Én a mai napon bemutatom a mi tervezetünket. Gyors leszek, mindenkit megnyugtathatok ezzel kapcsolatban csak néhány pont, fontosabb elemet emelnék ki. Először is a több éves pénzügyi keret, itt van egy kettős probléma. Egyrészt azt látjuk, hogy az alapokat a tagállamok nem használják ki. Kellő mértékben ez gyakorlatilag minden tagállamra igaz, itt drámai a helyzet. A másik dolog, hogy megkurtítják a forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak az alapokban. Jól lehet például a halászati politikában ez egy nagyon fontos eszköz a közös célok elérése érdekében. Tehát fontos, hogy e megfelelő mértékben álljanak források rendelkezésre, de az is fontos, hogy ezeket megfelelő mértékben kihasználják. A vígói Halászati Ellenőrzési Ügynökség is fontosnak tart, hogy a megfelelő partvédelmi és halászati intézkedések megtörténtek. A másik dolog, a célok eléréséhez szolgáló intézkedések, ezeket megfelelő forrásokkal kell felruházni, bizonyos halfajok és bizonyos régiók tekintetében is. Bizonyos tagállamokat támogatni kell, erre valók ezek az alapok. Fontos, hogy bizonyos speciális halászati területeken is kellő források álljanak rendelkezésre. Most várom az árnyék előadóknak a hozzászólását normális esetben nem szokott senki se hozzászólni, de most van hozzászólunk. Norika, parancsolj! Nos, igen. A, az alap véleményem szerint tényleg veszélyben van, ugyanis a bemutatott költségvetési tervezet esetében nehéz érveket találni arra, hogy még tovább növeljék ezt a halászati alapot, és erősítsék ennek a szektornak a támogatását. De hát mégis nem lenne lehetséges játszani valamennyire a prioritásokkal, és a prioritásokat felhasználni arra, hogy azokon a területeken, ahol már amúgy is valami fajta tevékenység folyik, ott fenntartsuk a források szintjét. Nem tudom, válaszolja az előadó. Talán megkérdezhetnénk a bizottságot, de talán ez nem lehetséges. Je pense que euh, il est urgent de... Igen. Úgy gondolom, hogy most már nagyon is ideje van annak, hogy a halászati szakbizottság kifejezze a véleményét a költségvetési tervezettel kapcsolatban, ami a többes pénzügyi keretben kirajzolódott, az nagyon nyugtalanító. Beszéltünk tegnap a strukturális alapokról a Regi Szakbizottságban, és az mutatkozott meg, hogy a késői megvalós, a többes pénzügyi keret megvalósításának a késedelme miatt tehát a strukturális alapok felhasználásának késedelme miatt és az eljárásoknak, a végrehajtási modalitásoknak a bonyolultsága miatt most már azt látjuk, hogy eh, késtek a dolgok, de most aztán mégiscsak lendületbe jött minden. Azt várjuk, hogy a végrehajtási ráták azok a pénzügyi, eh, többéves pénzügyi keret esetében is hasonlóak lesznek. Úgy gondolom, hogy nincs értelme most hirtelen megkurtítani a forrásokat. Úgy gondolom, hogy a halászati szakbizottságnak itt határozottan kell fellépnie egy határozott hangvételű jelentéssel, hogy ezt az állás pontját adott esetben érvekkel is alátámasztva megfelelően megvédje. tehát a több éves pénzügyi keretek kapcsolatos jövőbeni tárgyalásokra is majd ez releváns lehet ez az álláspont. Kedves kollégák, nem... Én úgy gondolom, hogy határozottan kell fellépnünk, nem az a fontos, hogy új forrásokat szerezzünk, hanem tartsuk meg azokat, amik már eddig is rendelkezésre állnak. Most pedig megadom a bizottság képviselőnek a szót, parancsoljon. Good morning. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mind Május végén a bizottság bemutatta a 2012-es költségvetés tervezetet, beruházások, a migráció, fiatalok, munkanélküliség és további fontos témák voltak a fókuszban, amelyek hozzáadott értéket a polgárok számára. A 11-es cím alatt foglalkozik a tengerügyekkel és a halászattal, az, az, az összegek, 1999 millió kif- az előrányzatok tekintetében, kötelezettségvállalási előrányzatok tekintetében tudjuk, hogy a végrehajtás, amiről egy szó esett, nagyon alacsony szintű az MFF tekintetében, különösen a megosztott igazgatás területén 5%-ot sem érez el bizottság folyamatosan erőfeszítéseket tett, hogy a tagállamokat sürges az operatív programok végrehajtására. A bizottság továbbra is optimista tekintetben, de és a kezdeti lassú beindulása programoknak azért most már lendületet nyert. A hatóságok, 25 tagállam hatóságát értesítettük, még további négynek kell, illetve háromnak kell még megküldeni a kijelölt hatóságokról szóló értesítést, és ez esetben ugye nem tudnak kifizetéseket kérelmezni ugye ezek az adott tagállamok, de nem akadályozza meg továbbra sem a projektek kiválasztását, illetve halászok számára sem jelent ez hátrán. De mi minden esetre szorosan nyomon követjük a végrehajtás a tagállamokban, a 2017-es éves végrehajtási jelentés, amelyet idén májusban nyújtottak be a tagállamok, és ez szerint már a legtöbb tagállamban nagyobb lendületet kapott a végrehajtás 2017 végére 16 ezer projekt kerül kiválasztásra. 2016 végén csak 6 ezer volt, ez 16 ezer projekt, 2,1 milliárd euró értéket ölel föl. Ez 21 százalék az MFF allokációnak a teljes programozási időszakra az MFF-ből. Ahogy említett az elnök a tanács a bizottság javaslatát megvizsgálta, és hát hálásak vagyunk a szakbizottság támogatásáért, vagy segítségért is, Fontos, hogy megfelelő költségvetési erőforrásokkal lássuk el a halászati fellépéseket. Itt aztán a kísérleti projektek előkészítő intézkedések is megvizsgálásra kerülnek a bizottság részéről, és erre vonatkozó döntéseket majd megküldi a bizottság a parlamentnek, ami a költségvetési, ez konkrét költségvetési tételeket illeti, a nemzetközi halászat tekintetében 11-es cím alatt két fontos pont van a regionális halászati gazdálkodási szervezetek, az egy a bizottság által kért költségvetési összeg 2019-ben meghatározásra került, aztán a fenntartható halászati partnerségi megállapodások, itt és itt a pénzügyi programozásnak megfelelő előirányzatok kerültek meghatározásra. A 2019-ben végrehajtásra kerülő vagy tető alá hozzandó megállapodások van egy szó, például Grönland, a 2019-2020-ra, ahogy majd meg uh, aláírásra kerülnek a megállapodások, már tartalékban előirányoztuk az ehhez rendelhető összegeket a 2013-ban létrehozott IMFF-t jelenti, mert lezártuk ezt az alapot, erre vonatkozóan már nincsenek kifizetési kérelmek a bizottság részéről. Úgy gondoljuk, hogy a további lezáráshoz szükséges összegek már a még rendelkezés álló forrásokból lefethetők, és 2019 végére le is zárult teljes mértékben az alap ami az új EMFF-et illeti, méghozzá megosztott igazgatás alá első kétharmada a költségvetésnek, ugye tagállammal megosztott igazgatásra van szó. Itt hét ö, ö, részben kerül elosztásra a költségvetési források összege az MFF teljes periódusa alatt, ami a kifizetési szükségleteket illeti 490 milliárdot becsüljük ezt, ez az, az éves és az kifizetéseknek az összegzése a különböző alapokból. E, e, ezek tehát a tervezett kiadások, és az MFF támogatás nyújt, operatív programokhoz, a fiatal halászoknak, a, a kisüzemi halászat számára, és, és tovább, és tovább. Aztán van egy közvetlenül igazgatott részes a költségvetésnek, itt az előrehajzott 48 milliárdra rúgnak a kötelezettségvállalások tekintetében, itt feltartozáson a jogi aktusok keretében kerülnek ezek kifizetésre. Itt elsősorban innováció fejlesztés áll a középpontban, aztán vannak kísérő intézkedések is, a közös házadi politika által előrendezett intézkedések, itt elsősorban tudományos tanácsok, konzultáció, kutatások, missziók, kutatás, képzés, különösképpen pedig a, a piac kapcsolatos ismeretek, illetve a szakértői tanácsadások tartoznak ide. A legutolsó költségvetési tétel a közvetlen igazgatás alatt támogatja például az MFF monitorozási és értékelő hálózatot, illetve a Fornet hálózatot is ebből finanszírozzák. Aztán, ami az ellenőrzési hatóságot illeti végóban 17 millió az előrányzott, gazdaságvállalási előrányzat, ez az eddigi tervezettel, illetve az eddigi kiadásokkal összhangban áll, és fenntartjuk a finanszírozás szintjét. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Matisson. Alors, par ailleurs, je, je vous rappelle que, comme tous les ans... Igen, köszönöm szépen, Matisz úr. Emlékeztetnék arra, hogy most is, mint minden évben, minden módosító indítványt támogatni fogok, amely abba a célba irányul, abba az irányba halad, hogy a forrásokat ne kurtítsák. Tehát ne aggódjanak, mindent automatikusan elterveztünk, minden módosító indítványt alaposan megvizsgálunk, és az eredeti összegeket fogjuk a tervezetbe beírni július 18-áig lehet állást foglalni tehát. És akkor át is térünk a következő napi rendi pontunkra. Thomas Oberreiter, az osztrák állandó képviselet képviselője, az osztrák soros tanácsi elnökség prioritásairól fogunk vele eszmét cserélni a 8. napi rendi pont keretében. 11 óra 15 percre ígérte érkezését, Sajnálattal állapítom meg, hogy nincsenek túl sokan jelen képviselők, összesen heten vannak a teremben, egy valaki a néppárt részéről, egy ECR képviselő, egy ALDE képviselő, és hárman a szocialistáktól. Kérem, szóljanak a kollégáiknak. Mi ez itt? Tehát akkor várunk néhány percet Oberreiter úrra, időközben akkor addig elmehetnek a frakciójukba szólni nekik, hogy jöjjenek. De te itt maradsz. Tehát 5 perc szünetet rendelek el, de senkinek nem ad ez okot arra, hogy időközben eltűnjön és elhagyja a termet.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 hölgyeim és uraim! Ma délelőtt az osztrák elnökség jelent meg itt a szakbizottságunkban, Tomás Oberreiter személyében meghatalmazott miniszter, Ausztria állandó képviselőjének helyettese az osztrák elnökség prioritásairól fog beszámolni. Számunkra először is, excellenciás uram, szeretném üdvözölni Önt a szakbizottságunkban. Nagyon fontos témákról fogunk beszélni, valamint az elnökség prioritásairól is. Számos prioritásról tudunk. Fontos, hogy a parlament a soros elnökséggel jó kapcsolatot tartson, minőségi legyen a párbeszéd a dossziék tekintetében. A, a Balti és az Északi-tenger területére vonatkozóan a fenntartható hozamokról, a kvótákról kell, hogy beszélnünk. Fontos a jó intézményközi együttműködés. Az Európai Halászati Alap tekintetében a 2021-27-es költségvetés jelentős csökkentést mutat, erről már beszéltünk, ez a csökkentés közvetlenül fenyegeti bizonyos projektek végrehajtását és globális célok elérését. Minimum azt le kell mondani, hogy aggályos ez a helyzet. A rendelkezésre álló finanszírozás alul nem teljes kihasználása, ez sajnos sajnálatos ez a helyzet. Tagállamoknak felelőssége van abban, hogy az alapokat, a finanszírozási lehetőségeket teljes mértékben kihasználják, és így a projekteket támogatni tudják. A tagállamok részéről milyen kezdeményezésekről tudunk a probléma megoldása érdekében. Van egy téma, például a műanyag szennyezés elleni harc. Többször beszéltünk már erről az Európai Parlamentben, az óceánokban, a műanyag szennyezésről és a hulladék egyre nagyobb mennyiségéről. A halászati munka, a halászati tevékenység fenntartása szempontjából rendkívül fontos a tengerek és az óceánok vízminősége. A bizottság bizonyos a műanyagok használatának a csökkentését javasolják. A tengeri szennyezés 70%-a műanyag. Fontos ez a javaslat azért, hogy valós erőfeszítést tegyünk a tengeri erőforrások fenntartása érdekében. Ez a szektor összes szereplőjének felelőssége. Szeretnénk megismerni a tanács pozícióját erről a témáról. Ez egy első bemutatkozó, excellenciás uram, ha így fogalmazhatok. Ennyit szerettem volna mondani, még egyszer elmondom, hogy örömünkre szolgál, hogy el tudott jönni a szakbizottsági ülésünkre, és már is átadom önnek a szót. Öné a szó. Jó napot kívánok, Kadek elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is szeretném tolmácsolni Elizabeth Kostinger, az önök volt kollégájának az üdvözletét. Jelenleg ő a mezőgazdasági és halászati portfólióért felelős miniszter. Tudniuk kell, hogy miért nem tudott eljönni a mai ülésre Azért, mert kisfia született, Lorenz, vasárnap született meg a gyermek, és az anya és a gyermek is jól érzik magukat. Nagy megbecsülés számomra, hogy bemutathatom a munkaprogramunkat a halászat területén 2018 második fél évére vonatkozóan. Elnök úr, az önök szakbizottságának fontos és kulcsfontosságú a szerepe az európai szintű halászat szempontjából. Ez egy kiváló lehetőség számunkra, hogy megkezdjük a munkát és a párbeszédet. A közös halászati politika teljes mértékben illeszkedik a fenntarthatóság, a szociális, gazdaság és környezeti fenntarthatóság három dimenziójába. A szolgálnunk kell azokat a nőket és férfiakat, akik a halászatból élnek, illetve fontos, hogy a fogyasztók biztonságos, egészséges termékhez juthassanak Nemzetközi szinten is fontos a szerepünk, hiszen mi vagyunk a legfontosabb importőrök érték eh, alapján a halászati és akvakultúra termékek eh, szempontjából. Szokás szerint a halászat területén nagyon sok a feladat áll előttünk a második fél évben. Ez alatt a fél év alatt foglalkozni fogunk eh, a bizottság által előkészített javaslatokkal, hiszen a parlament és a bizottság mandátuma is hamarosan lejár, ezért is föl kell gyorsítani a munkáinkat. Most anyanyelvemen fogok részletesebben beszélni a programjunkról. Hölgyeim és uraim, nyilván néhányan kérdezik majd, hogy mit keres Ausztria a közös halászati politika élén? Miközben egy szárazföld belsőben található országnak a tengeri halakhoz. Nos, nagyon sok köze van, ugyanis ahogy korábban említettem, Ausztria egy nagyon fontos piac a tengeri halak és tengeri gyümölcsök számára. Nagyon szívesen eszünk tengeri halakat, aránylag sokat is fogyasztunk belőlünk, hogyha megnézzük a fejenkénti kilogramm értékeket, akkor az éllovasok között vagyunk a kontinens belsejében található országok között, és hát néhány tengerparti országot is megelőzünk. Olyanokat, mint Horvátország vagy Hollandia. Tehát a hal az számunkra egy fontos dolog, fontos kérdés, számunkra fogyasztók számára, és tagállamként a közös halászati politika céljainak megvalósításában mindenképpen érdekeltek vagyunk, és emellett el is kötelezzük magunkat. Közismert módon a tengeri halászatban a kontinens belsőben lévő országként nem vagyunk közvetlenül érdekeltek, de édesvízi akvakultúrák nálunk is vannak, és ezek is a közös halászati politika részét képezik. Az osztrák fogyasztó számára nagyon fontos, mint ahogy más európai polgárok számára is, hogy a körülbelül 70 ezer tonna importált hal és tengeri gyümölcs biztonságos és fenntartható forrásokból származzon a közös halászati politikában az Európai Unióként, különösen ami a fenntarthatóságot illeti, az MSF célok elérését tűztük ki világszerte mindenhol, és a fenntartható halászatot. Ehelyütt szeretnék gratulálni e szakbizottság tagjainak ahhoz, hogy mennyire konstruktívan tudtak e célok elérésében közreműködni. Nagyon nagyok az előttünk álló kihívások, úgyhogy rögtön át is térnék a soros osztrák elnökség munkaprogramjára. Ezen év második fél évében harmadik alkalommal lesz Ausztria soros elnök. 98 és 2006 után ez a harmadik alkalom azt látom, hogy mindig, amikor ö, valami fajta foci világbajnokság van, akkor Ausztria kezébe kerül az elnökség kormányrúd itt az EU-ban, de konkrétan rendkívül fontos dossziékkal kell foglalkozunk, talán a több éves tervekkel kezdenék, hiszen azok a megreformált közös halászati politikának a nagyon fontos részét képezik. A tudás alapú, stabil és fenntartható gazdálkodás eh, már az északi tengeren és a balti tengeren megvalósult. Most jönnek a javaslatok a nyugati vizekkel kapcsolatban, aztán jön majd a földközi tenger és az Adria. Minden most már itt van előttünk javaslatként, de hát mm, talán még nem látjuk a végét, de a munkák már folynak. Ezek a tervek a maximális elérhető maximális fenntartható hozam biztosításával kapcsolatban különösen fontosak. Most még a tárgyalások stádiumában vagyunk, és talán a vita során majd visszatérünk arra, hogy milyen előrelépéseket sikerült elérni az nyugati viszek tekintetében, amelyeknek nagyon örülünk. Szeretném hozzátenni, hogy a regionális halászati irányítási testületek javaslatainak felhasználása is nagyon fontos. A tanács oldaláról ezen a téren már nagyon előre haladott állapotban vannak a munkák, lehetséges kell, hogy legyen az, hogy még egy-két ponton kiigazítsuk a javaslatot, de a tárgyalásokat most már gyorsan lezárjuk, erre mi mindenképpen készen állunk. Most áttérek a három talán legnehezebb olyan dosszéra, amit közösen kell majd feldolgoznunk ugye a halászat felügyeletének, a halászat alapjának, a felügyelete és a műszaki intézkedések. Elnök úr, kép, kedves képviselők, a műszaki intézkedésekkel kapcsolatos helyzet biztos, hogy nem egyszerű. Ennek a fontos javaslatnak a lezárásához ugyanakkor már nem hiányzik túl sok. Nagyon sok munkát fektettünk be, önök is sokat fektettek be, ez érvényes a tanácsra is, és Gabriela Máttónak, aki jelenleg nincsen itt, szeretnék köszönetet mondani az általa végzett munkáért. Nagyon fontos teljesítmény az, amit ő elvégzett. De mindenképpen appellálok önökhöz és a tanácsbeli kollégákhoz is, hogy tegyük meg az utolsó lépéseket, tegyük fel a pontot az íre, hogy ez egy siker legyen. És ez egy rendkívül fontos javaslat. Tartozunk ezzel a halainknak, hogy a jövőben is megfelelő feltételekkel, eh, amelyek modernek eh, és hatékonyak, eh, nézzenek szembe. Egy egységes szabályozás legyen a halászat műszaki vagy technikai alapfeltételeit illetően. A fiatal halak védelme is fontos számunkra, és természetesen ezzel is, ez is fontos, hogy az európai halászat jövőjét biztosítsuk. Ami a másik két javaslatot illeti, biztosíthatom önöket, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itt is döntő előrelépéseket fogjunk elérni. Ez érvényes a felügyeleti rendeletre és a halászati alapra vonatkozó rendeletre is. Itt egy közös tanácsi álláspontra törekszünk, talán ezt nem sikerül majd elérnünk a mi taná- tanácsi elnökségi időszakunkban, de mindenképpen a parlamenti választások, az európai parlamenti választások előtt szeretnénk a végleges változatát elérni a javaslatnak a tanácsban. Úgy gondolom, hölgyeim és uraim, hogy látják, hogy nagyon ambiciózus, ugyanakkor nagyon terjedelmes munkaprogramot láthatunk itt magunk előtt. Vannak itt javaslatok, amelyek az elkövetkező hónapokban nagyon intenzív vitatárgyát fog, fogják képezni, és vannak olyan javaslatok, amelyeket ebben az évben még le kell zárnunk annak érdekében, hogy ne álljon az európai halászati politika. Minden évben ugye meghatározzuk évvége felé eh, az éves halászati eh, kvótákat eh, a Balti-tengerre, az Északi-tengerre és az Atlantikumra. Aztán itt vannak természetesen az autonóm vámkvóták, amelyek a feldolgozóipar számára rendkívül fontosak. E-, ezek nem együttdöntési ügyek, de az elnökség számára ezek akkor is kihívást jelentenek. Ezeken a területeken mindenképpen az a célunk, hogy kiegyensúlyozott eredményt érjünk el, tudatában vagyunk annak, hogy, gazdasági, hogy a gazdasági stabilitás mellett a szociális és az ökológiai stabilitás is fontos, ahogy mondtam, hosszú távra kívánjuk biztosítani az európai halászat jövőjét. Van még nagyon sok más téma is, elnök úr szólt ezekről, így például itt van, e, itt van ugye a közös halászati politikának a külső dimenziója, itt vannak a észak-atlanti e, partmenti államokkal volt tárgyalások, Norvégiával volt tárgyalások, itt is nagyon sok javaslat van előttünk, e, később az eszmecsere során ezekre még kitérhetünk. Ezekre vonatkozóan van egy, hát egy nagyon sűrű munkat tervünk, mi itt moderálni kívánjuk soros tanácsi elnökként a tagállamoknak a közös fellépését. Minden esetre biztosíthatom önöket arról, hogy számunkra az a fontos, hogy a közös halászati politika az egy prioritásos cél legyen, a legfőbb célunk pedig az, hogy az európai halászati politika és akvakultúra számára hosszú távú jövőt biztosítsuk, hiszen ez nem csak sokaknak a megélhetését biztosítja Európában, hanem az élelmiszer biztonságnak is nagyon fontos alapköve, a fogyasztó védelemnek is nagyon fontos alapköve. Fontos számunkra, hogy biztonságos és egészséges élelmiszereket fogyaszthassunk. Természetesen a tanácsban nem egyedül haladunk előre, hanem az Európai Parlament együttműködésére is rá vagyunk utalva, és ezen belül is különösen e szakbizottság együttműködésére. Van időnk, jó indulatúan állunk hozzá az együttműködéshez, és mindenképpen az időpontok, határidők tekintetében is együtt fogunk önökkel haladni, és zárásképpen még talán elmondhatom azt, hogy tényleg arra törekedtünk, hogy munkára kész és, és elkötelezett csapatot állítsunk össze. Remélem, hogy ez a csapat meg fogja találni választ minden elvárásukra. Köszönöm szépen, elnök úr. Merci, Excellence. Köszönöm szépen. Szokás szerint megtapsoljuk, amikor az elnökség bemutatkozik. Köszönöm, Orike. Sokan kértek szót. Werner Kuhn kapja meg először a szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Oberreiter úr. Köszönöm a bevezetőjét, amelyet itt a mezőgazdaság és halászati miniszter asszony Elizabeth Köstinger képviseletében mondott el, aki ugye nagyon jól ismeri a mi parlamenti munkánkat, egyszer egy delegáció keretében ellátogattam Ausztriába, és hát ugye tudtuk, hogy ott a halászati lehetőségek meglehetősen korlátozottak, de egy dolgot megtanultam, ez a stekkel fish. Ez egy nagyon kedvelt halfajta ott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó, hogy az osztrák elnökség kezében vannak ezek a fontos dossziék, amikről most tárgyalunk, mert itt bizony diplomáciai érzékre és bizonyos fajta semlegességre is szükség van az eredmények eléréséhez. Ön beszélt itt a fogyasztók helyzetéről, ők, önök ugye a fogyasztók szempontjából nézik eh, ezeket a dossziékat, mi pedig azt nézzük, hogy az elkövetkezendő években hogyha minden feltétel teljesíteni tudunk, így például a maximális fenntartható hozamot sikerül megvalósítanunk, akkor milyen lesz a halászat jövőre. Aztán itt van ugye a szabadidős halászatnak a bevonása a, a dossziéba, ez is egy nagyon bonyolult terület, amivel foglalkoznunk kell, de de önök a programjukban a munkaprogramjukban beépítették az összes fontos dossziét, és ezért köszönetet mondok Mátó kolléga nevében is, aki éppen a technikai intézkedéseknek a nehéz dossziéjával foglalkozik, és a bizottsággal és a tanácssal együtt a trialógusban próbál meg a problémákra megoldást találni. Úgy gondolom, hogy itt igazán új technikai intézkedések, innovatív halászati eszközök vannak, amelyek, amelyeket alkalmaznunk kell, annak érdekében, hogy szelektív módon tudjunk halászni. Bele kell kerülnie a közös rendeletbe és a menedzsment tervekbe is ezeknek a műszaki intézkedéseknek lépésről lépésre. Az a helyzet, hogy mi vagyunk ugye a halászati terület a költségvetésben, 1,8 milliárd eurónkkal nagyon kis kerettel rendelkezünk, ha akár megnézzük a közös agrárpolitikát, ahol 60 milliárd euró áll rendelkezésre. Az, hogy ilyen kevés pénz jutott ránk, ez nem csak a mi hibánk, ez egy bonyolult eljárás, egész egyszerűen bonyolult eljárást rakott a nyakunkba a bizottság, azt kell lefolytatnunk ahhoz, hogy a pénzhez hozzájussunk. 2020-ig alig fogjuk tudni kihasználni a rendelkezésre álló forrásokat. És itt van egy pont, fontos, hogy a tanácsban tudatosuljon az, hogy az a pénz, ami nem kerül fel használásra ebben a támogatási időszakban, az visszakerül a tagállami költségvetésbe. Ezt én problematikusnak tartom. Tehát jó lenne, hogyha egy költségvetési tartalékot állítanánk fel, hogyha a bizonyos folyamatok azok késedelmet szenvednek, akkor a pénzeket oda be lehessen helyezni. Ez egy pont. Hogyha van bizony, vannak olyan halászati üzemek, amelyek nehéz helyzetbe kerülnek, akkor ezek a kompenzációt, vagy valami fajta üzembezárási pénzt a tanácsnak látnia kell, hogy a bizottsági tervezetből hiányoznak az ezzel kapcsolatos rendelkezések. Aztán itt van a felügyeleti rendelek. Ugye van egy, egy közös rendelet, van egy menedzsment terv, ami meghatározza, hogy milyen halászati eszközöket lehet alkalmazni. Ezeket kell majd a Vigói Halászati Felügyeleti Ügynökségnek betartatnia. Nem tudom, hogy a felügyeleti rendelet mikor fog eljutni a tanácsba, lehet, hogy még önöknek is arról eszmét kell cserélniük, lehet, hogy 2019-ig is elhúzódnak az ezzel kapcsolatos munkák, de figyelnünk kell arra, hogy a kis halászati üzemek olyan olyan műszaki megfigyelő intézkedésekkel legyenek megterhelve, amelyeket már nem képesek elviselni. Tehát, ne, tehát hogy e, elektronikus, elektronikus hajónaplót, vagy fedélzeti naplót kelljen például vezetniük, akkor, amikor még mondjuk a megfelelő evezőre sincsen pénzük aztán ugye itt ilyen zárt láncú televíziót kell a 10 méternél hosszabb hajóknak felszerelniük. Tehát az a lényeg, hogy a gyermeket ne öntsük ki a fürdővízzel együtt, és arányosságot őrizzünk meg a felügyeleti intézkedések területén. Ami a kvótákat illeti, ma beszéltünk a nyugati vizekről. Ez a dosszié is halad előre. A következő több éves menedzsment és halfajokra vonatkozó terv az most már jönni fog. Azt látok, hogy a menedzsment tervek esetében, legalábbis a balti tenger esetében nagyon nagy ingadozások vannak a halálomány nagyságával kapcsolatban. Például nagyon sok heringet fogtak ki, ezért ott most halászati tilalmat rendeltek el. Jó lenne, hogyha itt egy ilyen biztonsági tűrés tartományt építenének be, plusz-minusz 15, plusz-minusz 20 százalék mértékben. ugyanis ekkora ingadozások voltak az elmúlt időszakban is, ami a kvótákat illeti, az érintett országok miniszterei, hatáskörre rendelkező miniszterei kell, hogy ezerről döntsenek, Németország, a balti államok, Lengyelország például a balti tenger esetében, de hát aztán itt van, hogy a, nor- a norvégokkal is tárgyalnunk kell erről. Itt van egy olyan ö, tanácsi elnökség, Oberreiter úr, amely a maga diplomáciai készségét itt is megcsillanthatja. Fontos, hogy önökkel avantgárd módon előörsként előre haladjunk itt is. Aztán Trieste egyszer valamikor az önök eh, kikötője volt, és kiutást biztosított a mediterrániumba, a földközi tengerre. Ma ez már nincs így, de hát mégis önök itt vannak Európa részeként. Köszönjük ezért a javaslataikat, köszönjük az önök prioritásait, és várjuk az önökkel való jó együttműködést. Köszönöm, Werner, Ricardo. Obrigado, eh, senhora Köszönöm szépen, Alain, miniszter úr. Először is szeretnék közrejátot mondani. Azért, hogy eljött hozzánk egy eszmecserére. Én másképp látom a Ausztria szerepét a tengerügyekben. Én tengerbiológus vagyok, a Bécsi Egyetemmel és Salzburgkal is együttműködtem az elmúlt húsz év során, és tudósként másképp láttam ezeket az ügyeket. Nyilvánvalóan a halászati ügyek azok egy sajátos területet képviselnek. Én, amint mondtam, tengerbiológus vagyok, és kiváló oktatókkal és uh, uh, tudósokkal rendelkezik ezen a területen és hát itt nem csak halászatról van nem szó. Ugye elhangzott, hogy a műanyag szennyezés egy nagyon komoly ügy, és ez a az irányítással, kormányzással, ökoszisztémák, történő gazdálkodással is összefügg. Halászatok kapcsolatban pedig szeretném elmondani, hogy az unió szempontjából ez egy kulcsfontosságú terület, én Portugáliából származom. Hal fogyasztás tekintetében a második legnagyobb fogyasztó, az egyfőre jutó fogyasztás világ szinten a második legmagasabb Portugáliában. És ezen kívül azonban nagyon komoly importőre is vagyunk a hal és a hal ászati termékeknek, és hát itt globálisan is gondolkodnunk kell arról, hogy hogyan is áll a halászat kérdésem. És az önök prioritásainak egyik fontos szempontja, az a teljes kifogható mennyiség 2019 illetve a halászati kvóták Meghatározás ez ugye a kezdő kihívás, amelyen meg kell küzdenünk. És fontos, hogy a lehető legjobb elérhető tudományos szakvéleményeket használjuk fel, akkor, amikor meghatározzuk a takokat, és a tagállamok között felosztjuk a kifogható mennyiségeket. Aztán további fontos pontként határozták meg a több éves gazdálkodási halászati terveket az Európai Unió területén. Éppen a, ma került napirendre a nyugati vizekkel kapcsolatos több éves gazdálkodási terv, és hát pont éppen számomra portugálként, az Azori szigetekről származóként ez egy nagyon fontos terület. És hát nyilvánvalóan számos tagállam érintett, itt az erőforrás gazdálkodást érinti, ezek a többéves gazdálkodási tervek, de van ennek szociális vetülete is a partmenti területeken. Szociális hatástalományokat is fontos éppen ezért elvégezni, hogy megnézzük, hogy a többéves gazdálkodási tervek végrehajtása milyen szociális társadalmi hatással bírnak majd az érintett területeket. És aztán van még a halászatnak egy további fontos aspektusa, amely az önök prioritások között is megjelenik, ez pedig a külső dimenziója a halászatnak. A halászati szakbizottság, illetve az Európai Bizottság a be nem jelentett szabályozatlan halászat felszámolásáért harcol, és ez azonban nem csak a külső dimenziót érinti, hanem saját vizeinket is, azaz a halászati ellenőrző rendelet, amelynek előadója Thomas asszony, rendkívül fontos lesz ebből a szempontból. És hát meg kell említenem a az EMF-FF eh, kapcsolatos tárgyalásokat 2020-ra, ez is kiadással lesz a végrehajtása a halászat területén. Eh, ha nem lesznek rendelkezésünkre álló szelektívebb technikai intézkedések, akkor nem fogjuk tudni elérni a céljainkat, és pontosan az Európai Tengerügyi és Halászati Alap kulcsfontosságú a célok elérésében, és fontos, hogy a kék gazdaságot az Európai Unióban ki tudjuk alakítani, átlátható, folyamatos párbeszédet szeretnék éppen ezzel látni az új soros elnökséggel. Ezt szeretném az elnökség valóban megpróbálná sürgetni és előrevinni ezeket az ügyeket, amelyekről jelenleg zajlanak a trilógusok. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ricardo. Peter Van Telen kapja meg a szót az ECR nevében. Köszöntöm Önt, Oberreiter úr itt a bizottságunkba, és sok sikert kívánok Önnek az elkövetkezendő hónapokra. Kérem, hogy Ausztriában továbban is fogyasszanak sok eh, halat, különösen eh, északi tengeri halat. Ezt kérem a holland halászok nevében. Nos, miután ezt elmondtam, eh, a hozzászólásomban arra összpontosítanék, két pontra összpontosítanék, amik szerintem fontosak. Az egyik a kirakodási kötelezettségnek a végrehajtása, ami 2019-ben egy nagyon fontos kérdés lesz egy prioritás kell, hogy legyen. Szeretném tudni uh, Oberrejtel uh, úrtól, hogy mit tesznek uh, az ezzel kapcsolatos uh, konfliktusokkal, um, hogyan kezeli ezt a kérdést uh, a tanács, milyen viták vannak, uh, és mit fog tenni ezzel kapcsolatban az önök elnökség. Ez lehet az első kérdés, a második kérdésem pedig a technikai intézkedésekre vonatkozik. Számomra az a fontos, hogy a döntéshozatalnak a minősége jó legyen ennek a nagyon fontos dossziénak az esetében. Nem szabad, hogy gyorsan haladjunk előre, hanem pontosaknak kell lennie. A döntéshozatalnak a minősége jó, hogy legyen, hiszen ennek alapvető következményei lesznek minden halász számára, minden eh, tagállamban. Így például fontos, hogy a döntéshozatal során az innovációnak a lehetőségét azt fennhagyjuk, elősegítsük, támogassuk az innovációt a technikai intézkedések területén. Sajnos van nem kevés kolléga, aki máshogy gondolkodik erről. Obereter úr, a kérdésem arra vonatkozik, a hogy a négyes cikk szerint ma folyó vita, azt látjuk, hogy még megosztott álláspontokat eredményez a technikai intézkedésekkel kapcsolatban. Az én kérdésem az, hogy a bizottság új javaslatával kapcsolatban mi a helyzet a tanácsban, a tanácsban a négyes cikk esetében. Tehát egy új gondolkodási keretet állít föl a bizottság. Mi ezzel kapcsolatban a tanácsi álláspont? Jó lenne, hogyha látnánk az önök álláspontját is a négyes cikkel kapcsolatban és az új bizottsági javaslattal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönöm, Péter! Úrika Udröszt. Köszönöm szépen. Elnök úr, Robert Áder úr, üdvözlöm, nagyon örülök, hogy itt van körünkben. Személyesen szeretném kérni, hogy Elizabeth Köztinget üdvözölje a levenben, hiszen mi ketten nagyon gyakran beszélgettünk a gyermekvállalásról. Én nagyon sok beszélgetés emlékezhető, és kérem üdvözölje a nevemben. Nagyon-nagyon örülök, hogy most megszületett a gyermeke. És hát elmondhatom, hogy a tanácsban rendkívül jó csapat áll rendelkezésen, ne tartson attól, hogy nem halász nemzetként esetleg nehézségbe ütközik, nagyon jó emberek vannak ott, még ha nem is mindig ugyanazt a véleményt képviseljük, mindig jól együtt tudtunk működni. És most akkor három témára szeretnék röviden kitérni. Először a balti tengeri kvótáról, hiszen a kvóta kérdését említette. A balti tenger esetében arról van ugye jelenleg szó, hogy hering esetében zéró kvótát eh, val kell megküzdenünk, és kérem, nagyon kérem, hogy gondolják át, hogy hogyan lehetne a halászokat megfelelőképpen kompenzálni. Hát zéro kvóta nem jöhet számomra, számunkra szóba, mindenképpen megoldásra fogunk törekedni. Kérem, hogy segítsenek ebben nekünk, segítsenek abban, hogy a halászok továbbra is ö, megfelelő megélhetéshez jussanak, és akkor itt említeném az új EMFF-et, ott ez sajnos nem áll benne, hogy a halászok ebben az esetben, ha ilyen helyzetbe kerülnek, mert az adott halálomány veszélyeztetett, hogy akkor kompenzációban részesülhetnek, biztosan egyetért fel abban, hogy ezen választoztatni kell, és megoldásra kell törekednünk. És akkor talán egy kicsit rendkívüli kérés, 2000 óta itt a parlamentben újra és újra ezt folytattunk arról, hogy egy európai kormonán gazdálkodási tervre van szükség. Mindenki ezt elmondja, de senki sem indította még ezt el, de talán most lehetőség nyílik arra, hogy ezt megtegyek, én tudom, hogy a belföldi, Európán szárazföldön belüli halászok és érdekeltek ebben, és szeretnék, hogy valaki kézbe vegye, és elindítsa ezt a kezdeményezést, hiszen ezt így nem folytathatjuk. Aztán a következő probléma amelyre szeretnék kitérni. Tudom, hogy Ausztriában a migráció, a menekülés kérdése nagyon intenzív vitákat vált ki. Az elmúlt hetekben parádés példáját mutatta az, hogy a migráció Ausztria és Németország között hogyan kerül megvitatásra. A halászat területén úgy gondolom, hogy itt komoly fegyver van a kezében, mert 2014-ben az új közös halászati politikával a külső dimenzióban olyan eszközöket hoztunk létre, amelyek igenis képesek arra, hogy a menekülés a migráció okait felszámolja, ott helyben a harmadik országbeli halászokat pénzügyileg olyan szinten támogatjuk, hogy ne is jusson eszükbe elhagyni hazájukat. És tulajdonképpen elszomorít az, hogy ez nem került nyilvános vitára, nem része a közbeszédnek pedig lehetne része a közbeszédnek, például egy mauritániai halásznak nem kell elmenekülnie a hazájába, hogyha a szabályokat betartja, akkor pénzügyileg olyan támogatásban részesül, hogy saját halászhajót engedhet meg magának, és megélhet halászatból. Én önt, mint az osztrák elnökség képviselőt kérném arra, hogy ezt a témát vizsgálja meg közelebbről, és szálljon amellett sígra, hogy végre a menekülés a migráció okai szüntessük meg, és nem a menekülteket utasítsuk el, amikor megérkeznek Európába. Egyébként pedig nagyon sok sikert kívánok, és reménykedem, hogy jól tudunk majd az következő fél évben együttműködni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ulrike. Isabel Tomá. monsieur Köszönöm, elnök úr. Azt mindig is tudtam, hogy Ausztriának nincs tengeri határa, de azt nem tudtam, hogy nagy halfogyasztó nemzetről van szó. Ez jó hír. Két-három témát szeretnék említeni. Az első, az nem lesz meglepetés. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot szeretném elsőként említeni, és ennek a jövőjét. A többéves pénzügyi keretről fogunk tárgyalni a következő hetekben és hónapokban. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen információja, illetve a tanács és a parlament egyeztetése hogy fog történni ebben a témában. Az egyértelmű, hogy az alaphoz a tengeri energiák témájában és más befektetésekhez plusz alapot fogunk kapni majd egyrészt, másrészt az egész alapnak a finanszírozása csökkenni fog. A növekszik a kompetencia, a dimenzió, az alapok támogatás ugyanakkor csökken. Ez problémát fog okozni számunkra ennek a konkrét alapnak az esetén, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapnál. Az, az, hogy az alap finanszírozását nem teljes mértékben használták ki a tagállamok, az nem megfelelő indok. A strukturális alapoknál is a nem teljes kihasználtságnak okai vannak, konjunkturális okai is vannak, tehát maga a 2018-9-től induló válság, ez az állami társfinanszírozást csökkentette, a másikok ok pedig a 2009-2013-as rendszer túlságos bonyolultsága az alapokhoz való hozzáférés tekintetében is. Van egy harmadikok is, hogy a fogyasztás abban az időszakban csökkent, de végül az eredeti agályokkal ellentétben a teljes pénzügyi keret során nem, mond, nem beszélhetünk kihasználatlanságról. Én mindezt azért mondtam el, hogy ez az alap problémás lesz, és elnézést, hogy így fogalmazok, de nevetséges, hogy itt kis összegről van szó, egy százaléka az európai költségvetésnek. Ugye most lehet, hogy az ilyen kis alapoknál benyúlnak a fiók mélyébe, hogy az aprót is összekaparják, ugyanakkor a tengerekkel, vizekkel kapcsolatos gazdaságra ennek nagyon negatív hatása lehet. Második téma, ezek a technikai intézkedések. Ez egy nagyon tüskés téma, de számítunk az elnökség együttműködésére, hogy előre tudjunk lépni. Egyrészt barátilag szeretném arra figyelmeztetni, hogy a parlament első olvasatban a lehető legjobb feltételeket szeretné majd elérni a tárgyalások során. Harmadik megjegyzésem, halászati, halászat ellenőrzésének vagyok az előadója. Itt ütemterv probléma van, a bizottság nagyon későn állt elő a jogalkotási javaslatával. A kétséges az, hogy ténylegesen el tudjuk elérni a céljainkat. Kérdezem, hogy egyetérte velem ezen a tekintetében. Együtt fognak-e dolgozni a parlamenttel, vagy párhuzamosan fognak dolgozni a parlamenttel, azért, hogy a mandátum vége előtt le tudjuk zárni ezt a témát? Köszönöm. Köszönöm Isabel, Clara Aguilera. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy nem tudtam meghallgatni a prezentációját, mert egy másik bizottságban kellett megjelennem. Azt tudom, ismerem az osztrák elnökség prioritásait, és néhány aspektusra szeretnék rátérni, amelyek számunkra aggályosak. Isabel Tomá asszonyhoz csatlakoznék. A több éves pénzügyi keret, azon belül a halászat finanszírozása, valamint ez a halászati alap, amely egy kis alap, és a bizottság részéről úgy tűnik, hogy csökkenteni kívánják ennek az alapnak a finanszírozását, a forrásait. Ez negatívan fog haszn- hatni a halászatra, általában az mezőgazdaság helyzetére parlament szempontjából fontos kérdés, hogy itt a tagállami támogatást kívánják -e növelni. Minden esetre a halászati politika nagyon kevés közforrást használ, ugyanakkor ezek a források szükségesek a szektor számára. Az Európai Halászati alap kapcsolatban Úrike említette, és egyetértek ezzel, hogy azok a tervek, amelyekről beszélünk, atlanti a mediterrán, nyugati mediterrán területek, azok az intézkedések, amelyek ezekben a tervekben szerepelnek, nagyon korlátozóak. Ezért támogatási eszközöket kell dolgozni a halászati szektor számára. Jelenleg a tervezetek szerint ennek az alapnak a forrása nem lesz megfelelő ahhoz, hogy a szektor a erőforrás kezelést megfelelően tudja ellátni. A több éves pénzügyi keret szempontjából nagyon fontos lenne, hogy ezt a pici halászati alapot ne csökkentsék, ne csökkentsék ennek a forrásait. Figyelembe kell venni a jövőben, hogy további forrásokra lesz szükség, figyelembe kell venni a terv szociális-gazdasági hatását is. Lenne egy kérdésem a marokkói megállapodással, a halászati megállapodással kapcsolatban. A tárgyalás folyik. Július 14-én, tehát három napon belül zárul ez le. Van európai flotta, spanyol flotta is, amelyet ez érint. És aggódnak a tárgyalási kör miatt ez el kell fogadni, hogy problémát jelent az ítélet, a bírósági ítélet végrehajtása. Ezért tudjuk, hogy lesz egy következő tárgyalási kör, de azt szeretnénk tudni, hogy a tanácsnak mi az állásfoglalása ezzel kapcsolatban. Figyelembe véve, hogy három nappal a megállapodás teljesítése előtt egy flotta, teljes halászati flotta várja azt, hogy mi fog történni kérdezem, hogy tud-e mondani valamit ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy egy ilyen súlyos problémát nem tud ön megoldani egyik pillanatról a másikra, de azért szeretném, ha elmondaná a véleményét. Aztán a nyugat földközi tengeri, mély-tengeri halászati erőforrásokkal forrásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ma megtárgyaltuk Kádek úr javaslatát az Atlanti óceáni hasonló témáról, Mindent meg fogunk tenni azért, hogy elfogadásra kerüljön ez a következő dokumentum is. Fontos a halászoknak szüksége van erre. Olyan időszakot élünk, amikor nagyon szorosak a határideink. Mindent meg fogunk tenni a földközi tenger esetében is, hogy ezt a tervet el tudjuk fogadni még a mandátum lejárata előtt. Szeretném tudni, hogy a tanácsban hogy halad az ezzel kapcsolatos munka, a földközi tengerrel kapcsolatos munka. Tud-e mondani arról valamit, ha nem azt is megértem, hogy a fenntartható maximális hozam fenntartása az Atlanti és a földközi tengeri tervben hogyan alakul a közös halászati politika szerint. Ugye 2020-ról beszélünk, ha minden tökéletesen halad, akkor 19 végére fogadjuk el ezeket a terveket, és 20-ra kell teljesíteni a fenntartható teljes hozamot. Végül szeretném elmondani, hogy tegnap a mezőgazdasági szakbizottságban a Köztinger asszonyt helyettesítő miniszterasszony jelent meg előttünk. Köztinger asszonynak én is szeretnék gratulálni a fia megszületéséhez. Kollégák voltunk a Agrárszakbizottságban, és gratulálok neki, örülök, hogy anyává vált. Köszönöm, Klára. Igen, mindannyian gratulálunk Elizabethnek természetesen. Norika. Csak azért maradtam itt az ülés végéig, hogy a osztrák elnökséggel találkozhassak. Annak ellenére, hogy milyen a földrajzi elhelyezkedése az önök országának, a halászati dosszién az osztrák elnökség biztos, hogy sokat fog dolgozni, és fontos elnökség lesz. A Fekete-tenger érint minket elsősorban. Remélem, hogy a jövőbeni román elnökséggel jól együtt tudnak majd dolgozni, hiszen itt több éves Fekete-tengeri tervről is beszélünk már. Fontos, hogy az első tervek befolyásolják a többi tervet, a stabilitást, és azt a lehetőséget, hogy a közös alászati politikát a Fekete-tenger esetében is alkalmazni tudjuk. A belvizeknek is fontos a potenciálja Európa számára a fogyasztás szempontjából. Úgy gondolom, hogy az akvakultúrát lehetne fejleszteni Európában. Tudom, hogy Ausztria is már rendelkezik ilyenfajta tapasztalattal. fontos Európa ezen területeivel is foglalkozni. A halász populáció, a Duna szennyezettsége számunkra fontos kérdések. Mindenki beszélt az alapról, azt, hogy ezt a halászati alapot kevésé használtuk ki. Esetleg meg lehetne vizsgálni egy olyan lehetőséget, hogy a támogatáshoz való hozzáférést le lehessen egyszerűsíteni a tagállamok és az érdekelt felek számára. Ez egy inkább bürokratikus kérdés, és nem arról van szó, hogy ne lenne érdeklődés. A halászat fontos politika mindegyik ország számára. Az utolsó megjegyzésem az adriai dossziéval kapcsolatos, ez is fontos számunkra. Sajnálatos módon a parlamentben nem született döntés de remélem, hogy megoldást találnak erre a kérdésre is. Olaszország és a többi ország közötti félreértések befolyásolhatják ezen a területen ugye az adriai tengeri forrásokat. Ezért fontos számunkra, a régió számára ez a terület, de úgy gondolom egész Európa számára fontos. Köszönöm szépen, Norika! Kedves kollégák, mindenki föltehette a kérdést, amit szeretett volna. Toma Oberreiter miniszter úrnak, úgyhogy á, megadom a lehetőséget, hogy próbáljam megválaszolni a kérdésekre. Jönni a szó. Köszönöm szépen. Félek tőle, túl sok volt a téma ahhoz, hogy röviden válaszoljak mindenre, és mindenre kitérjek. Amit a bevezetőmben talán már meg kellett volna említenem, arról szólnék most így elsőként. Ez ugye szólt elnök úr a műanyag hulladék problémájáról. Ez ténylegesen egy olyan dolog, ami Ausztriát érdekli, és ami iránt Ausztria érzékenységet mutat. Ez egy hatalmas probléma, elsősorban a halászati politika számára, de úgy gondolom, hogy ez nagy érzékenységre fog találni Ausztriában, és ez mindenképpen prioritás lesz majd azok során, a viták során is, amit a környezetvédelmi miniszterek tanácsában folytatunk. Tehát ez nem csak halászati, hanem környezetvédelmi kérdés is. Arra fogunk törekedni, hogy ezt a dossziét így vagy úgy, tehát az egyszer használatos műanyagokból származó hulladékok problémáját lezárjuk, megoldjuk. A másik pont, amit szinte valamennyi hozzászóló megemlített, az a halászati alapnak a kérdése. Valóban ez egy fontos javaslat ami a forrásokkal való felszereltséget, a rendelkezés álló forrásokat illeti, ez nem egy egyszerű kérdés számunkra, a tanács számára, a halászatért felelős miniszterek számára. Ez egy fontos kérdés, hogy hogyan tudunk elérni ebben vagy abban a kérdésben kompromisszumot. Köszönöm szépen az ezzel kapcsolatos ösztönzéseiket. Ezeket mindenképpen magammal viszem a tanácsi vitába, de nem szabad, hogy abba a hibába essenek, hogy csak az összeget, csak a számat nézzük, a bizottságnak a javaslata az mindenképpen megfontolás és pontos ellenőrzés tárgyát fogja képezni, de hát itt egy friss javaslatról van szó, amit június közepén terjesztettek elé, elő, de mi már elkezdtük azt, hogy pontról pontra átnézzük ezt, és szinte minden héten a napirenden szerepel a tanácsi munkacsoporti üléseken ez. Úgyhogy mi mindenképpen arra törekszünk, hogy legalább az alapjait megteremtsük egy kompromisszumnak. Még ha nem is zárjuk le a munkát. Összességében úgy gondolom azt is látnunk kell, hogy az alap bonyolultságát kell elsősorban csökkenteni. Egyszerűsítésre van szükségünk mindenképpen. Ez egy olyan dolog, ahol az egyébként halázatban annyira nem érdekelt Ausztria is együtt fog tudni működni Eh, ami azt a kérdést illeti, hogy a le nem hívott forrásokkal, pénzeken mi történik. Hát ez mindenhol probléma, nem csak a halászati szektorban, de van az M plusz 3 szabály, tehát úgy gondolom, hogy az időhorizonton azért még van mozgástér, hogyha vannak rendelkezésre álló források. Más téma, nyugati vizek. Tudatában vagyunk annak, hogy ez egy nagyon fontos dosszié, amely más több éves tervre is kiragyó kisugároz, úgyhogy már az elnökségünk kezdetén is egy, tudatosan az egyik prioritásává tettük a munkánknak ezt a témát. Én elmondhatom azt, hogy a következő héten már véglegesé válhat az a kompromisszum, ami ebben a kérdésben született a tanácsban, és akkor jövő héten valószínűleg már tárgyalási mandátumot is kapunk, amivel megindulhatnak a trialógus beni eszmecserék. Az felügyeleti rendelet Kún úr úgy gondolom, hogy itt is az a fontos, hogy egyszerűsítést hozunk a halászati szektor számára. Nagyon sok különböző szabályozás van, ebben, ebben betegeskedik a rendszer. Úgy gondolom, hogy nem szabad túlterhelnünk ezt a szektort. Fontos, hogy a korábbi szabályozást leegyszerűsítsük, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, de ugye itt is még viszonylag friss a bizottsági javaslat, hogyha nagyon is igyekszünk, még akkor sem fogunk tudni a saját tanácsi elnökségünk alatt a végére elérni a munkának, de mindenképpen ez egy fontos kérdés, és arra fogunk törekedni, hogy a lehető leginkább előlépést tudjunk elérni ebben a kérdésben. Toma asszony szólt arról a témáról, hogy ugye nehéz és hosszú ideig fog tartani, de amit biztosan nyugodt lelkiismerettel megígérhetek önöknek, hogy mi a legtöbbet, ami tőlünk telik, el fogunk követni. A és hát nyilvánvalóan az utánunk következő román elnökséggel is egyeztetni eh, fogunk. Annak érdekében, hogy a, a tanácsi álláspontot a lehető legvéglegesebbé tudjuk tenni. Ami a technikai intézkedéseket illeti, ez az egyike eh, annak eh, a dossziénak, ahol már a legmesszebb menőbb eredményeket értük el. Most már indul a három oldalú párbeszéd, és örülünk annak, hogy ezek a trialógusbeli eszecserék szeptemberben majd folytatódhatnak tovább. Kuhn úr beszélt röviden erről, hogy van itt egy nagyon prominens és nagyon is átpolitizált probléma, aminek természetesen mi is tudatában vagyunk, ez nem kérdés, de a műszaki kérdéseknek a teljes ügye azért már eléggé haladott állapotban van, és egyetlen kérdésre próbáljuk nem akarjuk egyetlen kérdésre kiélezni a dolgot, hát itt egy nagyon átfogó témáról van szó. Itt egy nagyon széttöredezett szabályozás az, ami jelenleg hatályban van. Reméljük, hogy itt is egyszerűsítést fogunk tudni közös erővel elérni. Természetesen az ön kérdése, Fandálen úr, ez teljesen nyilvánvaló, világos a számunkra, ennek a fontosságával tudat, ennek a fontosságát ismerjük Mondhatnám azt, hogy a tanácsnak van egy tárgyalási eh, pozíciója, ami olyan, amilyen, de hát tudatában vagyok annak, hogy a tárgyalásoknak van egyfajta dinamikája, és ott ez az álláspont majd alakulni is fog. Roduszt asszony, nos, valóban Ausztriában is évek óta probléma, és ebben mi is érintettek vagyunk, ugye kontinensen belüli országként. Ugye az előző évben megkívántuk nézni ezt a témát a tanácsban is. Nem lehet az, hogy mindenki fölismeri a problémát, de évről évre csak halogatjuk azt, hogy foglalkozunk is vele. Reméljük, hogy a bizottság tényleg helyzetértékelés fog most már készíteni, és hogyha szükségesnek érzi, akkor a probléma megoldására javaslatot elő fog terjeszteni. Tehát ez egy olyan pont, ami kontinens belsőben található országként azért Ausztriát is érinti. Roduszt asszony és a balti tengeri kvóták kérdése. Nincsen az ISIS-tól most egyenlőre szakvéleményünk ezzel kapcsolatban, várunk a bizottság javaslatára, itt vannak bizonyos specifikumok a balti tengeri halak esetében, amelyekkel kapcsolatos szakvélemény fontos a tárgyalások előkészítése szempontjából, ami számunkra könnyűvé teszi elnökségként az életet, az az, hogyha közös álláspontot találunk itt is. Valóban vannak regionális csoportok, akikkel együttműködünk, és annál jobb lesz majd a javaslat amit mondhatok, októberben lesz egy kompromisszumos javaslat, nem fogjuk eh, kifújni a levegőt, addig keményen dolgozunk ezen a kompromisszumos javaslaton, ez fontos számunkra. És tudom, hogyha kicsikét eh, össze-vissza válaszolok, az nehezen követhető. Van Dálen úr, Túni úr tette föl a kérdést. A tanácsban már volt egy héttel ezelőtt vita a kirakodási kötelezettséggel kapcsolatban. Tudjuk, hogy nehéz a halász flottáknak alkalmazkodni ehhez a visszadobási tervekhez, azok változásához alkalmazkodni, de hát itt szükség van bizonyos fajta rugalmasságra, máshogy nem fog menni. A tagállamok megkezdték az ezzel kapcsolatos vitát, nehéz eldönteni, hogy bizonyos szabályokat hogyan kell interpretálni. Ami fontos, az az véleményem szerint, hogy eh, a károk csökkentésén dolgozunk ezen a területen, és, és erre felhasználjuk minden eszközt. Talán kreatív új megoldásokon is lehet gondolkozni. A fontos az, hogy a kirakodási kötelezettséget eh, komolyan vegyük, azt végrehajtassuk, de természetesen az érintettek számára meg kell adnunk az eszközöket ahhoz, hogy ennek a kötelezettségnek eleget eh, tegyenek, és értsék is, hogy miről van szó nem arról van szó, hogy a tanácsban új szabályokat fogadjunk el, mert a jogi helyzet az teljesen világos. A kérdés most az, hogy a el, már elfogadott jogszabályokat hogyan hajtjuk végre. Marokkó kérdése. A bizottság még tárgyal, még három napja van a tárgyalásokra. A bizottságon a sor mi mindenképpen tartózkodni fogunk attól, hogy e, a bizottsági e, folyamatokba beleavatkozzunk. A tanács megadta a tárgyalási mandátumot, az Európai Bizottságnak e, a joggyakorlata, a döntése az kijelölte a keretet, amin belül mozogni lehet. Most meglátjuk, hogy a tárgyalások során a bizottság mit képes majd kikerekíteni ebből, és majd ha megvan az eredmény, akkor foglalkozunk vele, de az világos, hogy jól lássuk, hogy melyik intézménynek pontosan mi a felelőssége ebben a kérdésben. Most a bizottságnak kell lezárni a dolgokat. A mediterrániumnak a nyugati térsége, a földközi tenger nyugati térsége, itt is az egyik varázs szó, most is és a jövőben is, ugye a több éves terv, ez egy jó meg megközelítés eh, arra, hogy több régió helyzetét együttesen rendezzük. Meg fogjuk vizsgálni a helyzetet. Van már egy közös álláspont eh, a tanácsban. Talán ez nem annyira kiforrott, mint a nyugati vizek esetében, de van már egyfajta közös eh, álláspont, és hogyha ez véglegeződik, akkor mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy minél hamarabb meginduljon a parlamenttel a háromoldalú párbeszéd, és a hosszú távú halászati gazdálkodás és a regionális megoldások érvényesülése biztosítva legyen. Ez is rajta van tehát a teendők listáján. Az első földközi tengeri többéves terve, tehát az Nikolaj által említett Adria tervre is érvényes, hogy tanácsban még nincsen álláspont, tehát nincsen a parlamentnek se álláspontja, nem indulhatnak el a, a háromoldalú párbeszédek, de úgy gondolom, hogy mindenki jó indulattal dolgozik a azon, hogy minél hamarabb lezárjuk ezt a kérdést. Itt az érvényes, amit már elmondtam. Valószínűleg a tanácsi elnökségünk alatt ezt a dossziét nem tudjuk majd végigvinni, de a lehető leginkább előkívánjuk készíteni azt, hogy a román elnökségnek majd lehetősége legyen lezárni ezt a témát bizonyos dolgokat biztosan elfelejtettem, kérem legyenek tekintettel rám, nagyon sok mindenről szóltam. Még egy dolog, amiről Nikolaj képviselő beszélt, nevezetesen eh, a Romániával a soron következő elnökséggel való együttműködésünk. Úgy gondolom, hogy az osztrák elnökségnek és a parlamentnek is megvannak a eh, maga határidői önöknek, ugye az, hogy újra válasszák önöket. Eh, az addig eltelő idő az már rendkívül szűkös mi nagyon törekszünk arra, hogy a román soron következő elnökséggel mindent egyeztessünk. A háromoldalú párbeszédek során talán már észrevehetik, amelyekre az osztrák elnökség alatt sor került, hogy Románia is mindig ott volt. Mi azt szeretnénk, hogy a mandátumunk végén a lehető legzökkenőmentesen átadjuk az ügyeket, és önöknek a következő soros elnökségnek ne legyen gond a véglegesítésével mindennek, amit véglegesíteni kell. Úgy gondolom, hogy az együttműködés kitűnően működik ezen a területen az osztrák-román együttműködés, tehát fontos ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök úr, remélem, hogy nem feledkeztem meg túl sok mindenről. Merci, monsieur le ministre. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm a válaszokat. Szinte senkit nem felejtett el. Egyébként az osztrák elnökséggel úgyis együtt fogunk működni a következő hónapokban. Természetesen a Halászati Szakbizottság biztosítja önt arról, hogy szorosan kíván együttműködni önökkel. Ambiciózusok a céljaink. Köszönöm, hogy eljött a ma délelőtti ülésünkre, és hogy válaszolt a képviselőkre. Kedves kollégák, a délelőtti ülést befejeztük. 14.30-kor folytatjuk a munkát. Ástrom képviselő fog elnökölni, mert sajnos ma délután nem tudok visszajönni az ülésre. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!